Kedves kollégák, a tolmácsok tájékoztatják hallgatóikat, hogy az egy oldalon rájuk kényszerített új munkakörülmények miatt továbbra is már három, harmadik hete munkaügyi vitában állnak a vezetőséggel. Több kompromisszumos javaslatunk ellenére vezetőink nem keresik velünk a kapcsolatot problémáink megoldása érdekében. Erre az ülése több fülkébe a tolmácsokat berendelték, tehát munkára kényszerítették. Szolidaritásból, mivel úgy gondoljuk, hogy ezzel a tolmácsok sztrájkhoz való jogát sértették meg, és mivel ez diszkrimináció egyes nyelvekkel és képviselőkkel szemben, a többi főke úgy döntött, hogy a tervezettekkel szemben ma nem szüneteltetik a tolmácsolást. Sajnálta tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy ma nem túlórázunk, és a tolmácsolás pontosan 18 óra 30-ig áll rendelkezésükre. Köszönjük a figyelmüket! Um, Navarrete úr, az Európai terrorizmus ellenes központ vezetője, és egy rövid bevezetőt tart, és utána egy rövid vitára kerülhet sor. Okay, Mr. Navarrete, <clears throat> go ahead. <laughs> Navarrete kérem, hogy tartsa meg a bevezetőt. Mindenkinek kellemes délutánt kívánok. Igen, örülök, hogy bemutathatom önöknek ezt a jelentést a Libe Bizottságnak. A jelentést most tesszük közé, az utolsó részleteken dolgozunk, hát egy fáradtságos folyamat, ez részletekbe menő folyamat, a tagállamok járulnak hozzá ehhez, a harmadik felek, és persze az Európol szakemberei is keményen dolgoznak, hogy a legakkurátusabb módon tükrözzük azt, hogy milyen fenyegetések jelentkeznek 2017 után a terrorizmus területén, illetőleg hogy milyen reakciókat lehet alkalmazni ezzel szemben, és hogy idénre mire számítunk, erről is szeretnék beszélni. Igen, és hogyan igyekszünk mérsékelni a hatásokat az európai terrorizmus elleni központ, hogyan tud ezzel a rendkívül nagy kihívással boldogulni. A, azt gondolom, hogy folytatnunk kell a munkát. Azok az emberek, az áldozatok, akiknek nehézséget, szenvedést okoz a terrorizmus, 68 ember ellen követtek el a terroristák, és erről beszélnék, a másik pedig a hírszerzés, a rendőrség, az igazságügyi, igazságszolgáltatás, a közvélemény, a parlament, tehát mindazok, akik fellépnek a terrorizmussal szemben. Mi mindent elkövettünk, ez egy globális erőfeszítés, de a parlament, a politikusok, az egész társadalom feladata az, hogy támogassa az Európa és megvédje az Európai Unió biztonságát. Elismerésem valamennyiüknek, akik ebben részt vesznek. Egy néhány számot szeretnék elmondani a terrorizmusról, a tagállamok szintjéről is, hogy ők hogyan, mit tesznek a terrorizmus ellen. És minden szám mögött egy család, egy, egy arc van, ezt a családot támogatni kell, mert áldozattá vált a család, hiszen valamelyik tagjuk elhunyt, mert megölték. És természetesen mindenki a, mm, a, a rendészeti szervek mindent elkövetnek, hogy biztonságosabb legyen ez az ország. Köszönöm szépen! Mint láthatják az első képen, hogy a támadások száma növekedett 2017-ben. Most mindenek előtt az általános terrorizmussal kapcsolatos helyzetre hívnám fel a figyelmet. Ez a jelentés egy visszatekintő jelentés. Van egy képünk most 2017-ről, és általában a terrorizmussal kapcsolatos helyzet a következő volt a dzsihadista a terrorizmusról is szoktunk beszélni. Persze nem a legjobb módja ez ennek. Szeparatista, etnikai alapú terrorizmus, anarchista és szélsőjobbos terrorizmus is van. De hát így osztjuk fel e, a libe kapcsán. Ezt a tagállamok adataiból dolgozunk, ők adták nekünk az adatokat ahhoz, hogy elkészítsük a jelentésünket. 2017-ben 205 esetről beszélünk, befejezett merényletekről, 9 tagállamot érintett ez az Európai Unióban. 45 százalékos növekedés van 2016-hoz képest, de 142 merényletről beszélünk 2016-ban, elmúlt évben. Más számokat látunk. A kevésbé szofisztikáltak a merényletek, a támadások, több, de szerencsére kevesebb az áldozat. Tehát több a merénylet és kevesebb az áldozat, ezt akartam mondani. És az Egyesült Királyság 107, Franciaország 54, Spanyolország, Olaszország 16 és 14 a szám. Ami pedig bennünket illetve a dzsihadista terrorizmusra fókuszálnánk, 33 merénylet történt e ebben a kategóriában, bár nem is olyan könnyű ezt e, e, bekategorizálni időnként, a motivációt megkeresni egy merénylet mögött. Ehhez nyomozásra, vizsgálatra van szükség. Nyilvánvaló, gyakran nem tudjuk ezt a kategóriát megalapítani, mert a motivációt nagyon nehéz megtalálni. Tehát 33 dzsihadista merényletről beszélünk, ebből 10 befejezettnek tekintünk, és 62 halálos áldozattal járt ez a számú merénylet. a dzsihadista támadások, merényletek száma alacsonyabb, mint a szeparatista támadások, viszont a legtöbb halálos áldozattal ez jár. A 68-ban 62 dzsihadista merénylet áldozata. Mint mondtam, 2016-ban 142 volt, tehát egy ami pedig a, áldozatok számát illeti, biztosítottam önöknek, hogy a bűnüldöző szervek mindent elkövetnek, és keményen dolgoznak azon, hogy nulla legyen a halálos áldozatok száma, és vannak külföldi áldozatok is, európai polgárok a Fülöp-szigeteken februárban, Afganisztánban májusban, júniusban, Maliban, júliusban, Egyiptomban és Burkina Faso-ban, augusztusban. 2017-ben 8 áldozata volt az európai polgárok közül az Európai Unión kívül a, a terrorizmusnak. Kérem a következő képet láthatjuk a képet, megfelelő grafikonon kialakítva a merényletek számát, a nemzeti szeparatizmus teljesen. Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország, úgy beszélhetnénk, majd lesznek számok. É, vagyis növekedés látható, szeretném elmondani, kevésbé szofisztikáltak a merényletek, és kevesebb áldozattal járnak ennek köszönhetően. a reakció a tagállami szinten a rendőrség, a rendészeti szervek szembeszálltak ezzel a fenyegetéssel. 975 ember tartóztattak le tagállami szinten, amit az Europol kapott adatként. Franciaországban legtöbben, majdnem a felét, 373 ez általában a dzsihadista terroristákat jelentett. A, leg, a, a leggyakrabbi vált, hogy tárosra szervezetben való tagság, illetőleg terrorista merényletek előkészítése. Következő. Ezek a legfontosabb trendek, amiket megállapíthatunk 2017-re Hasonló ez egyébként, mint 2016-ban az elmúlt évben. A gyakoriság növekedett, ezt már elmondtam, de kevésbé szofisztikáltak voltak, és így az áldozatok száma csökkent. A dzsihadista terroristák ugye az általuk jelentett fenyegetés a legnagyobb három-négy fő területre osztható, a válogatás nélküli gyilkolást, egyszerűen embereket akarnak megölni, ehhez nem kell különösebb előkészület, ezt két esemény kapcsán láttuk, mindenek előtt Londonban, márciusban, aztán 2017. Mm, augusztusban Barcelonában és Manchesterben is volt ilyen, és a nyugati életstílust is támogatja. 2017. májusában Manchesterben volt ilyen, és Franciaországban szoktunk arról beszélni, hogy a hatóságok jelképeit, a katonai rendé, rendőrségi jelképeket támadnak meg bizonyos konkrét területeken Franciaországban, de más európai országokban is van egy ilyen jelenség. A fő fenyegetés az úgy nevezett a külföldi harcosok, a foreign fighters téma, ők ezek az emberek, akik radikalizálódnak, aztán elmennek közel-keletre, általában Szíriában részt vesznek a háborúban. Ezeknek az embereknek a száma csökkent 2017 során. Egy folyamatos csökkenés állapítható meg 2015 óta, de azért még nagy a bizonytalanság. Tehát a foreign fighterek közül hányan azok, akik a terrorista tevékenységben is részt vesznek, hányan haltak meg terrorista cselekmények során, hányat ö, ö, tartóztattak le Szíriában, Irakban, hányan tértek vissza az Európai Unióba, vagy bárhova máshova mentek a világon. Ez is előfordulhat azok közül, akik a konfliktusban részt vettek az elejétől fogva. Tehát nagyon nehéz, és fókuszálunk is arra, hogy megalapítsuk, hol vannak ezek az emberek, kik ezek az emberek. Propaganda nélkül persze nincsen terrorizmus. A dzsihadista csoportok ezt nagyon jól tudják, és abszolút tisztában vannak vele. A szociális médián keresztül terjesztik a nézeteiket, az európai területeken próbálnak így toborozni embereket, pénzt szerezni, a terrorista szervezetek, mindent az IS, az iszlám állam komoly technológiai alkalmazkodó képességről tesz tanúságot Azonban azt látni kell, hogy a propaganda termelés aláása az, hogy komoly veszteségeik voltak operatív és infrastruktúrális területen. Az üzeneteket továbbra is küldik, intenzívebbé teszik a terjesztést az új eszközök útján. És ebben meglehetősen ellenálló képesek lettek. Itt a tagállami jelentések arra utalnak, hogy az iszlám állam igyekszik mindenhol megjelenni, bár területeket veszít el hozzá, az iszlám kalifátust fel kell adnia. Ez a hat- hatékonyságokat is csökkentheti egyébként, azonban azt látni kell, hogy milyen hatással járhat ez még, tehát a fenyegetés továbbra is fennáll, amit az iszlám állam jelent az iszlám állam egyre több propagandát folytat a nők irányába, a nők szerepét hangsúlyoz. A nőktől kérik, hogy legyenek aktívabbak a harcban. Ez, ez Al-Qaeda nem ezt tette. Ők, ott a nőknek egy másodlagos szerepjük. Sosem bátorítják a nőket arra, hogy vegyenek részt a harcokban, csak támogatást kérnek, kérnek tőlük viszont gyerekeket is támadnak a propagandájukkal és a nőkkel, mert a, az iszlám állam a gyerekeket sem sajnálja. Számos képet terjesztenek gyerekekről, akiket kitesznek az erőszaknak, az iraki háború során például az erőszak áldozatai lettek, és ezek a gyerekek valamilyen módon, ha elhagyják a kalifátust, akkor hogy milyen sorsuk volt. A radikális üzeneteket küld ugyan ez a propaganda, de nem tudtak interneten keresztül merényleteket elkövetni. Nem tudjuk, hogy ilyen szándékuk van-e egyáltalán, de az internetet, a szociális médiát használják a radikalizálásra, a pénzgyűjtésre, de mi nem lát, láttuk, hogy merényletekben eh, hogyan tudnának mondjuk a szervezet bűnözés útján részt venni, bár éberen figyeljük ezt, hogy van-e ilyen eh, irány náluk. Egyébként nincsen világos bizonyíték a vegyi fegyverek, vagy biológiai, vagy nukleáris fegyverek alkalmazására. Elég sok oldal van még. 7 percre van még szükségem, mondja előadó. Ki kíván hozzászólni? Na és más. Ki kíván kérdés feltenni, kérdezi az elnök, mert még mindig 8 oldal van. 7. Me, hogy állunk idővel? Clock. You have three slides. 25 minutes, half an Oh, sorry. Yep, um, carry on. Um, but... Kérem, folytassa. Hát éppen most mondtam, hogy nincsen bizonyíték arra, hogy nukleáris vegy vagy biológiai fegyverük lenne, hogy használnák, de vannak egyedi esetek tagállami szinten, amit éppen vizsgálnak robbanó anyag az, amit elsősorban használnak a merelíték során, és természetesen kézi fegyvereket. Számos esetben jutnak ehhez hozzá, és a nemzetközi terrorizmus esetében külön ki kell emelni a kézi fegyverek jelentőségét. Egy, egy néhány percet tudok még adni következő, kik a potenciális merénylők. Ez a profilok alapján mindennek előtt hazai terrorizmusról beszélünk, akik ott élnek, akik elmentek, hogy csatlakozzanak külföldön terrorista csoportokhoz, ilyen emberekről van szó. A hazai terroristák, merénylők, szerepek nagyon különböző, minden esetre megkapják az információt, miután késznek mutatkoztak arra, hogy kövessenek el egy merényletet, és ebben sikeresek tudnak lenni. Keve, kevesen vannak olyanok, akik visszatérnek a közel-keletre, de azért ez alacsony szám volt, akik az EU-ból elmentek volna ezekbe az országba. 2017-ben az egyik legsúlyosabb fenyegetés a letartóztatott emberek témája, mert börtönbe kerülnek, és nagyon rövid időn belül ki fognak kerülni az első emberek, és ez nagy komoly kihívást jelent a rendőrség a bűnüldözők számára, mert értékelni kell tudni, hogy milyen szinten radikalizálódtak, és mennyire sikerült rehabilitálni őket, mert itt az európai polgárok biztonsága a tét. Következő. Most nagyon röviden egyéb terrorista, etnonacionalista, terrorista merényletek továbbra is dolgoznak egyéb különböző ideológiai motivációk alapján állnak ezek. 137 ilyen merénylet volt mindenekre Egyesült Királyságban és Franciaországban. Aztán jobboldali szélsőségesek merényletei száma is növekedett. 24-ről 27-re 2017-ig. Hogyha beszélünk a jobboldali terrorizmusról, e, e, e, komoly ter- merényleteket terveztek, de egy, az Egyesült Királyságban egy halálos áldozattal járt ez, de ők még egyelőre széttöredezettek, de ennek ellenére azt kell, hogy mondjuk, hogy nem kevésbé veszélyesek, nemzetközi kapcsolataik vannak, és ezért az Európol támogatására szükség van a tagállami szinten is. Itt most vegyük az Európol támogatását a tagállamok számára. Mi is szerepel ebben a jelentésben. Sok minden megváltozott, ami ottra létrehozták a terrorizmus elleni központot 2016-ban. Itt hírszerzési, rendészeti területen, eh, de a parlament, a tanács is beszállt ebbe a munkába, és eh, az Európolnak adott bizalom szerintem megtérül időközben, egy stabil rendszer alakult ki, eh, vizsgálatokat tudunk folytatni, nyomozásokat tudunk folytatni, az európai polgárok védelme érdekében. 439 műveletről tudunk beszámolni 2017-ben és már most 250-nél járunk idén egyébként. Elmúlt csüt, eh, vasárnap a holland kollégákkal dolgoztunk, a fenyegetést vizsgáltuk. Francia, német, holland egyénekre volt szó, akik veszélyt jelentenek, és így koordináltunk éppen hétvégén. Egyébként a propagandáról beszélnünk kell. Az egy fontos lépés több mint 140 platformot használnak, de mi az ágazattal tárgyalunk, és egy belső fórumot alakítottunk ki, hogy a propagandával szembe tudjunk szállni és látható, hogy mit akar a propaganda, terjeszteni akarják a mondani valójukat, ez teljesen egyértelmű. Az Európol ennek megakadályozásában alapvető fontosságú, egy eszköztári, egy toolbox is rendelkezésre áll, amivel segíteni tudjuk a vizsgálatokat tagállami szinten. Igen, elnök úr, mindjárt a végére érek a tagállamok a nemzetközi együttműködést és a hazai kapacitásokat is fokozták. Több mint félmillió entitásunk van az európai ö, információs rendszerben. A terrorizmus a második legnagyobb ö, eszköz, ö, amelyel itt rendelkezünk, ez a, ez a toolbox, és ö, továbbra is dolgozunk azon, hogy mérsékelni tudjuk a fenyegetést. A fenyegetés megvan, a, 2017. októberétől 2018. márciusáig csönd volt, nem voltak halásáldozatok, aztán egyszer csak megjelentek Franciaországban és Belgiumban újra merényleteket követtek el. Nagyon éberek vagyunk, a tagállamokkal együttműködünk, igyekszünk magasan tartani az erőforrások kérdését a politika köreiben, hogy támogatni tudjuk a terrorizmus ellenes fellépés erőfeszítéseit és hogy éberek tudjuk maradni. Az egy utolsó szót engedjenek meg összefoglalásképpen, ezért aztán az Európol és a tagállamok régi személyzetét alkalmazzuk, de változásokra is szükség van. Májusban úgy döntött, láttuk, hogy az ETA, amelyik egy olyan szervezet, amely sok éven keresztül ártatlan embereket támadott meg, befejezte a tevékenységét. Ne felejtsük el, hogy 1958 óta mintegy 3000 merényletet indított az ETA. 854 embert öltek meg, 70, 79 embert végleges áldozat volt, és több mint 6000 ember volt olyan, aki megsérült, tehát rengeteg vizsgálatot kellett emiatt lefolytatni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és kíváncsian várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen. Kollégák, nincs meg a TISZA jelentés, de most jelent meg. A Libe bizottsághoz fog kerülni, és ezzel párhuzamosan került nyilvánosságra. Most már megtalálható az Europol weboldalán ma. De nincs meg nekünk. Csak azért mondom, mert az egyik kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy az ICTC e és a TISZA jelentés kapcsán most már követjük ezeket az eseményeket. Én azt mondanám, és ez a jövőre vonatkozik. Nem hiszem, de hát lehet, hogyha a kollégák nem értenek egyet velem. A tisztelt jelentés nélkül ezt nem kellene megszerveznünk, mert köszönjük a beszámolót, de ne felejtsék el, ez egészen más, mint más jelentések. Nyomozásról, ö, olyan összeesküvésekről értesülünk, amelyeket kiderítettek, felderítettek időben, tehát ez egészen más. A DCHG és az Egyesült Királyság elmondta, hogy hány ilyen összeesküvést fedeztek fel, ez rendben van. E, nem tudjuk tovább nyomozni ezt, mert itt a hírszerzésről van szó. Tehát az, hogy jobban lehessen követni mindezt, főleg olyan kollégákról beszélek, akik nem olyan szorosan követik ezt nyomon, hogy jobban megértsék azt, hogy miről van szó. Az Európolon belül önök ismerik, hogy miről van szó, de jó lenne, ha megkapnánk a jelentést, és egy kicsit arra koncentrálnánk, hogy ez mit is jelent. És azt gondolom, hogy összességében értjük az Európol és az ICTC többletértékét, amit képvisel, és támogatjuk az Európot. Csak figyelmeztetésképpen szeretném mondani azt, hogy a továbbiakban, hogy szükségünk van erre a kapcsolatra, hogy értsük, hogy hogyan állnak rendelkezésre ezek a statisztikai adatok. Mert az egész Európai Unióval foglalkoznak önök, és hát remélem, hogy ez így érthető. Tehát nem kritizál, kritizálni akartam, csak megemlíteni mindezt. Igen, a dokumentumról való beszámoló uh, azzal született, hogy hozzá fognak férni ehhez a dokumentumhoz. Igen, de túl általános jellegű, szeretnénk, mivel elszámoltathatósági hatáskörünk van, és feladatunk, szeretnénk részletesen tudni mindezt. Kérdés, de sajnos a tolmácsok nem hallják. Most már igen. Köszönöm szépen. Köszönjük a beszámolót, a munkát, mert a libe pontosan arra akart utalni, amiről a beszámolója végén beszélt, akik nem dzsihadisták az Európai Unió tagállamaiban. Mert vannak még ilyen terroristák, ugye sokáig volt az ETA, évtizedekig gyilkolt Spanyolországban, de nem ez volt az egyetlen. Túlélő faj, a terrorista bolygón. Szeretném tudni, hogy hogyan mérik fel a nem dzsihadzsista, terrorista támadások gyökereit, ahol az Európai Unió tagállamaiban még mindig vértontanak. Mit tanultunk ebből? Amikor a beszámolójában a baloldali vagy anarchista terrorista támadásokról beszélt, pontosan mi van e mögött? Mert ez itt nem ideológia, nyilván. Amikor az európai állampolgárok radikalizálódnak, és lesznek dzsihadisták, emögött van valami. Mi van az úgynevezett baloldali vagy anarchista terrorista támadások mögött? mert nyilván nem az államot akarják tönkretenni, mint ahogy ezt a század elején tették. Volt egy Umberto Primo nevű olasz király. Tehát mi volt a, mi a, mi a lényege annak, hogy ezek az anarchisták gyilkolnak a 21. században? Tehát milyen tanulságokat vontunk le az áldozatok kapcsán mert ugye az áldozatoktól mindig megtudunk valamit arról, ami történt. Nem a hálózatokról, bár néha kapcsolódnak ezek is ehhez, amikor áldozatok hoznak létre valamilyen szervezetet vagy hálózatot, de mindig tanulhatunk ezekből. Erről kérném, hogy beszéljen valamit. Köszönöm. Tehát az áldozatok hogyan járulnak hozzá hírszerzéshez? Azt gondolom ez volt a kérdés. Katarina Kinicsi. Köszönöm szépen, köszönöm a előadást. Ön rendkívül átfogó képet fej, festett, és érdekes dolgokat mondott, nevezetesen, hogy csökken az áldozatok száma, illetve kétségtelenül kevésbé ö, kifinomultak a módszerek is a támadások során. Kérdésem, az ilyenfajta támadások során az önök elemzése szerint hogyan lehet fellépni a prevenció terén? vannak-e eszközök, források, együttműködés, mert úgy gondolom, ezek alapvetően fontosak, főleg az együttműködés és az információcsere. Elegendő-e? Elegendő, megfelelő módon működik-e? És nagyon gyorsan a konkrét kérdások. Egy másik téma, ami a aggasztóbb, a külföldi harcosok visszatérése. Kérdésem tehát, előfordul-e? hogy akik, amikor az Európai Unió területére lépnek, sikerül-e őket ellenőrizni? Arra a nyomozásra utalnék, amely hazámban, Olaszországban folyt, ahol is a külső köröket vizsgálják, például a földközi tengeri utakat, ahonnan bejönnek az Európai Unióba, hogy lehet-e maximálisan az ellenőrzést ö, ö, megerősíteni itt ezen a téren. Aztán a radikalizációval kapcsolatban. Azok, akiket kiengednek a börtönökből. Ezzel mit lehet tenni? Mert nyilván olyan egyénekről vannak, van szó, akiket ugyan ellenőriznek, és sajnálatos módon nincs kizárva, hogy radikalizálódtak és visszaesők lesznek, és potenciálisan kockázatot jelentő egyénekkel válnak. Köszönöm, ezt kérdezném. Köszönöm. Azt hiszem, a leg, azt hiszem a legfrissebb adatok a nagy tagállami börtönökben a radikalizációs esetek száma alapján eléggé magas Ó, bocsánat, Anna Gomes. Uh, szeretném én is üdvözölni Neveles urat, és el szeretném mondani, hogy a dolgok úgy tűnik javultak, legalábbis az Europol és a Eurojust szintjén a nemzeti struktúrákkal való együttműködés kapcsán. És főleg azért, mert van egy külön bizottságunk a terrorizmus témájában. Pontosan a börtönökre szerettem volna kérdezni, hogyan értékelik azt az erőfeszítést, beruházást, befektetést, amelyek főleg a börtönökben való radikalizáció megelőzésére irányolnak? Na, rehabilitációs programra gondolok például, illetve az imámok tevékenysége. is something which has vallás, terjesztés, térítés tevékenysége. A TFTP programra gondolok például, ez hasznos volt, hogy ennek a térítő munkának a finanszírozását kiderítsék. Aztán belbiztonság. Nagyon sok szakértő is úgy gondolja, hogy alapvetően fontos ez a terület. A tagállamok a külpolitikájuk terén hoztak olyan intézkedéseket, amelyek a problémára terelik a figyelmet? Főleg, amikor az úgynevezett külföldi harcosokra gondolunk, de nem csak és kizárólag, akik például ide a környékre költöznek, vegyük a líbiai helyzetet, de nem csak ottani helyzetet. Aztán, harmadik kérdésem, mi a helyzet az úgynevezett külföldi harcosokkal, akik az iraki vagy a kurd hatóságok kezében vannak, akik meg akarnak tőlük szabadulni, akiknek nincsenek megfelelő forrásaik, hogy biztosítsák a tisztességes tárgyalást, és aztán vannak tagállamok, akik úgy gondolják, hogy na, semmi közük ehhez. Ez nagyon veszélyes hozzáállás, és akik úgy gondolják, hogy csak ki kell őket utasítani, pedig foglalkozni kéne azokkal, akiket az igazságszolgáltatás elé kellene nyilvánvalóan hozni. Tessék, parancsoljon. Thank you very much. Thank you, Chair. Uh, I'm, I'm sorry I had to arrive a bit late, so that I... Elnézést kérek, kicsit késve érkeztem, éppen ezért nem hallgathattam meg az előadását, és lehet, hogy beszélt arról, amire rákérdezek, azért mégis rákérdezek, hát ha mégsem. Az ön feladata a terrorizmus elleni harc. De mi van a megelőzéssel? Mert jobb lenne megelőzni a dolgokat, mint aztán később megpróbálni felderíteni, gyógyítani. Ez a prevenció az önök tevékenységi körébe tartozik, vagy sem, illetve ha igen, akkor mit tesznek ezen a területen? Mindberg asszony következik. Eh, Köszönöm az információt. Egy sor kérdésemre már meg is kaptam a választ, de egy kérdés még maradt hogyan tudnak fellépni azon ország, azon emberekkel szemben, akik illegálisan élnek az országainkban. Ezrekről van szó, ezek a társadalom peremén élnek. Egy szakértőtől hallottam, hogy a radikalizálódás veszélye sokkal nagyobb, ha valaki a periférián él. Stockholmban volt ugye egy jelentős terrortámadás, amit a bűnöző akkor követett el, amikor a második meredék kérelmét elutasították. Ez, e, e ezekről az, ezt hogyan kezelni ezt a problémát? Köszönöm. Europol, I think, has been very objective. E, azt gondolom, hogy e, nagyon objektív volt az Europol az előző igazgató alatt a nem iszlám terrorizmusról bemutatott pillanatkép, ugye Wainwright úr mindig odafigyelt arra, hogy a többi terrorizmusra is kitekintsem. Ezek között vannak-e növekedések? Nyilvánvalóan. Many evidence that the current political climate... A, az erőszakos szélső jobboldali terrorizmussal, ugye itt anekdótákat hallunk, de ott mi van? Alberti. Sorry, please go ahead. Well, thank you for, for all your questions. Köszönöm a sok kérdést, mind nagyon releváns volt. Ez a felmérés az a terrorista tevékenységek, illetve a terrorizmus ellenes tevékenységeknek a pillanatfelvétele, és arról szól, hogy ez alapján eldönthessük, hogy hogyan lépjünk előre, milyen módon tudjuk a cselekmények, illetve a jelenség kezelését jobbá tenni, vagy enyhíteni. Ugye, de gyakorlatilag minden területen dolgozunk, felderítéstől kezdve a, az elő, a megelőzésen át. Például beszéljünk akkor a megelőzésről. A megelőzés az azt jelenti, hogy először is a trendeket próbáljuk azonosítani, illetve begyűjteni a hírszerzési információkat, ezeket köröztetni a tagállamok között. Egyébként az elmúlt időszakban elég sok információt gyűjtöttünk be, 2017-ben már majdnem minden tagállam hozzájárult az információgyűjtéshez, korábban csak néhány tagállam. Persze lehet még jobb minőségű ez a hírszerzés, de itt alapvetően egy korai figyelmeztetés válik lehetős, lehetségessé, illetve a támadók semlegesítése még mielőtt támadnának. Tehát 2017-ben 205 támadás történt, de kevesebb az áldozat. Ez azért volt, mert a hírszerzés segítségével korábban azonosítottuk a lehetséges elkövetőket, és ezeket meg, meg, meg, meg a támadásokat így aztán kevesebb ember halt meg. Eh, online is dolgozunk, eh, a Internal Referral Unit, az e- Europol, az Interpol, a bizottsággal, a parlamenttel együtt, valóban mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a propaganda gépet visszanyessük nem csak magát a propagandát, hanem a propaganda terjesztőit is. Az Európol az AMAK ellen lépett fel, amely az egyik legfontosabb csatornája volt a dzsihádi propagandának, és folyamatosan vizsgáljuk a közösségi médiát, hogy hogyan használják azt fel arra, hogy radikalizáljanak embereket, rekrutáljanak embereket, illetve terrorizmusra rábírják őket. A propaganda az a kiszolgáltatottakat célozza meg, újabban a kiskorúakat és a nőket is, és megpróbálják a legkiszolgáltatottabb rétegeket elérni. Valóban az illegális migráció nagyon kiszolgáltatottá teszi az embereket, hiszen nincs megélhetésük, nem tudnak integrálni az európai társadalomba, ezért kiszolgáltatottak, és ezt a terroristák is tudják, és ezt felhasználják, gyakorlatilag horgásznak ebben a közegben, és próbálnak embereket találni. A radikálist is meg kell találni, és azt is, aki ott az interneten próbálja megtalálni ezeket a kiszolgáltatott embereket, vagy rávenni őket arra, hogy támadjanak. Vannak példák arra, hogy illegális bevándorló radikalizálódott és halálos kimenetelű cselekményeket követtek el. Ez nem csak egy rendőrségi kérdés, Ez egy társadalmi kérdés. Nyilván a rendőrség az erőszakos részét kezeli a dolgoknak, de a társadalmi részét azt másnak kell, hogy ne legyen a radikalizmus, ne, ne legyen ilyen könnyű terjeszteni. E, e, a társadalom peremén, a kiszolgáltatott emberek körében. E, az emberek egy része, az elkövetők egy része saját választása alapján lép be a terrorszervezetbe. Meg kell érteni, hogy miért akarják ezt megtenni. Mi, ki, mi a kísértés? Miért akarnak csatlakozni az iszlám államhoz? 5000 EU állampolgár vagy e- Európában hivatalosan tartózkodó személy csatlakozott az Al-Qaidához vagy az iszlám államhoz. És tudjuk, hogy a háborús területeken volt változás 2013 előtt és 2014 után. Az utolsó szakaszban azok katonai kiképzésre mentek oda. Még az első odaérkezők azok esetleg más gondolatokkal érkeztek oda. De a vallási radikalizmus immár nem az elsődleges hajtóerő, bár nyilvánvalóan ezt is felhasználják, hogy vonzó legyen az Al-Qaeda, de valójában egyes személyek nyilvánvalóan egy, egyszerűen zaklatott elmélyűek, és vonza őket az iszlám állam, vagy bosszút akarnak állni valami személyes sérelemért, és ezért vonza őket ez a lehetőség. Going to the other ones. Uh, we also Akkor a többi kérdés. Azonosítottuk azt is, hogy terroristák próbáltak migráns útvonalon bejönni Európába. Ezért fontos az együttműködés a hotspotok környékén Görögországgal eh, és Olaszországgal. Másodlagos ellenőrzéseket végzünk nagyobb számban. Szisztematikus eh, kísérlet azonban nem történik, eh, hogy így jöjjenek be a terroristák, de nagyon odafigyelünk. a bűnözés, illetve a büntetés végrehajtás és a radikalizálódás kapcsolatáról is tettek fel kérdést. Valóban a radikalizálódás megtörténhet a börtönben, de vannak olyanok is, akiket mondjuk terrorista összeesküvésért tartóztatnak le, majd néhány év múlva úgymond éppen mostanában szabadulnak ki. Ez számos országban problémát okoz. Próbálunk kialakítani országokkal együtt egy profilt, hogy a prevenció, illetve a reakció milyen egyvelegét használják a frissen szabadultakkal szemben. Azok a tagállamok, amelyeknek van programjuk, azokat kérjük, hogy segítsenek bennünket, és sikerüljön így azonosítani a legnagyobb veszélyeket, fenyegetést, próbáljuk enyhíteni esetlegesen a terrorista akciók következményeit. Van együttműködés különböző területeken az igazságszolgáltatás, rendőrség, eh, hírszerző szolgálatok között, eh, illetve nem iszlám terrorizmussal kapcsolatos, nem dzsihádi terrorizmussal kapcsolatos kérdésre válaszolva. Eh, mi a jelenséget próbáljuk egy módszert, módszertannal azonosítani. Ez a módszertan, ez védhető persze, nyilván lehet javítani rajta. Beszélünk dzsihádi terrorizmusról, jobboldali, baloldali, nacionalista, szeparatista terrorizmusról a tagállamok nagyon éberek, látjuk azt, hogy a baloldali terrorizmus növekszik, illetve az erőszak, ez a rendszerellenes erőszak, Hamburgban például Németországban láttunk erre példát, illetve Franciaországban is láttunk erre példát, és ez is aggasztó. Tehát a tagállamok erről is jelentést tesznek, és megpróbáljuk ezeket az erőszakos komponenseket, csoportokat azonosítani, legyenek jobboldaliak vagy baloldaliak, és megakadályozni azt, hogy még erőszakosabb legyenek, és támadásokat indítsanak el. Ez még egy viszonylag alacsony küszöbű veszély, szeretnénk olyannak is tartani. Nyilván a manipuláció a legfontosabb cél, manipulálják a társadalmat, manipulálják a politikai környezetüket, és mindent manipulálnak annak érdekében, hogy bevonzák az embereket, és aztán radikalizálják őket a dzsihádi radikalizációval kapcsolatban vannak friss tanulmányok is. Azonosítottuk, hogy mi az, ami ez ellen hat és emellett hat. De van jobboldali radikalizáció, baloldali radikalizáció is, szeparatista radikalizáció, és azt nem ismerjük annyira, mint a dzsihadi radikalizációt. Tehát ott el kell készíteni még előtte a, a, a, a profilokat, rendőri és társadalmi szempontból is. De alapvetően itt is, itt is manipulációról, rendszerellenességről, erőről, az erőszakhoz való vonzódásról van szó hiszen valamit meg akarnak változtatni a társadalomban erőszakos eszközökkel. Köszönöm, a, és további kérdésekre is szívesen válaszolok. Köszönöm, nekünk még van néhány napi rendi pontunk. A tolmácsolás miatt eh, nem tudunk eh, most eh, túlórázni, hiszen ők abba fogják hagyni. Nekünk még vannak napi rendi pontjaink. Köszönjük az Európa igazgatója is hamarosan itt fog járni. Az ön ügynökségének sok sikert kívánunk, és köszönjük még egyszer, hogy eljött. Köszönöm szépen. Foglaljanak helyet az Európai Alapjogi Ügynökség részéről. Itt 45 percünk van mindösszesen a következő napi rendi pontra. Egy rendkívül fontos napi rendi pontról van szó, mint már mondtam. És kezdjük meg rögtön a, az alapjogi ügynökség igazgatójával. Egy közös vitáról van szó a 2017-es jelentés kapcsán az Európai Alapjogi Karta figyelembevételről készít, ez készül egy ilyen jelentés évente, vizsgáljuk a 2017-es jelentést konkrétan, és egy tervezetet mutat be most, majd, amint mondtam, 45 percünk van, és kiváló munkát végez természetesen az alapjogi ügynökség, és úgy gondolom, hogy legközelebbi alkalomra nagyon sokan fognak eljönni, meghallgassák, amikor bemutatja a tényleges jelentését. Mindenesetre köszönöm egyen, hogy eljött, és kiváló munkát végez az ügynökségük. Jártam is az önök ügynökségénél, és legutóbbi alkalom óta, amióta ön itt járt, és hát nincs nagyon sok időnk, mindenképpen megadom rögtön a szót, hogy az éves jelentését tegye meg, és ott utána lesz egy néhány kérdés, remélem marad idő. Mindenesetre köszönöm önnek és a személyzetének az elvégzett munkát az említett időszak alatt. Köszönöm szépen személyesen önnek és a képviselőknek. Nagy érdeklődést mutatnak az ügynökségünk munkája iránt már évek óta. Azért jöttem el, hogy az alapjogi jelentést bemutassam 2017-ről. Ugye 2000, a jelentés tíz fejezetet ölel fel, többé-kevésbé nem teljes mértékben a több éves keretből indulunk ki, amit nekünk meghatározott a jogalkotó, amit találni fognak a jelentésben, ez egy részletes elemzés, amit az ügynökség munkájával kapcsolatban a kutató osztályunk, a Franet minden tagállamban elvégzi ezt, összehasonlítható adatokat készítünk, megnézzük, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik jól, igyekszünk azonosítani és megosztani a jó és az ígéretes gyakorlatokat. Minden egyes esetben a véleményünket is hozzáfűzzük a fejezetekhez, az ügynökség eh, így kíván segíteni az intézményeknek, a parlamentnek és a tagállamoknak a munkájuk elvégzésében hogyha megnézzük a fejezeteket egy kicsit mélyebben is, egy néhány eredményt, de így is csak illusztrációképpen tudom ma délután bemutatni, hogy valójában miről beszélünk. Nézzük meg az, em, az alapvető jogok kartájának történetét az elmúlt években. Ez egy vegyes képet alkot, nemzeti szinten bevezették. Nagyon fontos, hogy európai szinten ez elég jól működik, de azért az erősödés tagállami szinten nem túlságosan jó. A bíróságok nem eléggé hivatkoznak rá, hivatkoznak rá, de nem eléggé a parlamentekben sem eléggé hivatkoznak rá, és a kormányzati politika sem igazán igyekszik sehol erősíteni ezt. Tehát a kötelezettségvállalás az állami szinten nem igazán ö, tökéletes várat még magára. Az egyik oka annak, hogy információt kapunk a karta használatával, alkalmazásával kapcsolatban az összefügg az alkalmazás nehézségeivel, hol vannak EU hatáskörök és hol nincsenek EU hatáskörök, ezt is meg kell állapítani. Ez meghatározza azokat a véleményeket, amelyeket hozzáfűztünk, tudatosítani akarjuk a karta jelenlétét transnacionális szinten, kell ezt tennünk, hogy jobban tanuljunk, többet tanuljunk egymástól. Az ügynökség ebben segíteni akar a következő hónapokban, egy kézikönyvet teszünk közzé az alapjogi karta nemzeti szintű használatáról. Ez mindenek előtt a parlamenti képviselőket célozza meg, de nem csak őket, hanem szélesebb körben is használni kell. Kapacitás kialakításról is beszélnünk, a nemzeti emberi jogi intézmények is jobban hivatkozhatnak majd ezek után erre a munkára. Aztán ha elemezzük a migrációs helyzetet, ez nem csak önöknek okoz problémákat, aggályokat, hanem nagyon komolyan foglalkoztatja az ügynökséget is. 2017-ben igenis erőteljesen számos területen kellett dolgoznunk. Egy havi jelentést készítettünk a közvélemény számára. A leginkább érintett 14 tagállamról, ami emberi jogból, tehát Görögország, Olaszország mindenképpen, az EU ügynökség így támogatást nyújtott, de tagállamok, más tagállamokban is megfelelő emberi kapacitásokat kell kialakítanunk, és ezzel kapcsolatban szakértői véleményt készítettünk 2017 során. Év vége seré, most eh, idén arra számítunk, 2017 év vége felé öt folyamatos problémát azonosítottunk alapjogi szempontból a migráció területén, és nyilván önöket nem fogja meglepni, miről is van szó az első a hozzáférés egyes tagállamokban a menekült ö, ö, ügyi kérelmekhez. A második pont, szeretném megemlíteni ezek országunkért nagyon különbözőek ezek a problémák. A második probléma, amely jelentkezik alapjogi szempontból, hogyha be tudják nyújtani ezt a kérelmet, akkor az eljárás második, harmadik fokon mindenek előtt nagyon bonyolultá válik, mindenek előtt az elhúzódás miatt. Aztán egyes területeken a a fizikai körülmények, az elhelyezés nem igazán adott, és a gyermekek védelme miatt is komoly aggájaink vannak. Nagyon különböző módon a legkülönbözőbb helyeken vannak problémáink ezzel, és a, a gyermekek elzárása mm, is egy probléma bizonyos területeken Kettőt még továbbra is hozzáfűznék az öt előbb említett problémához. Az egyik az, hogy erősíteni kell az alapjogi monitoring keretét, a kikényszerített visszatérések esetében és amire az ügynök még, még felhívja a figyelmet 2017 kapcsán, ügyelnünk kell arra, hogy alapjogi szempontból eleget tegyünk a, az informatikai rendszerek használatával kapcsolatos elvárásoknak a határon és megint csak azt tudom mondani, hogy ebben is tudunk technikai segítséget nyújtani, és adtunk is segítséget a tagállamoknak, illetőleg véleményt fűztünk hozzá. A migráció összefüggésében biztosítani szeretném a szakbizottságot arról, hogy nagyon elkötelezettek vagyunk éppen ezen a területen. Hogyha az IT rendszerekről már beszéltem, akkor egy kicsit más téma, de ez összefügg, az az információs társadalom kérdése. És úgy látjuk, hogy ez a rendkívül gyors fejlődés az információs társadalomban 2017-ben is folytatódott. Persze ez óriási lehetőséget kínál, mindenek előtt egy lehetőség, egy hatalmas változás, amely tele van potenciállal a társadalmunk számára, a gyógyítás területén, az interakciók javítása területén az emberek között, de hát amihol előnyök vannak, ott nagyon komoly kockázatok is szoktak jelentkezni, ezúttal is így van ez. Ezért aztán az éves jelentésekben felhívjuk a figyelmet a bizottság 2017-es kezdeményezéseire, például a gyűlöletbeszéd visszaszorítására, a kiberbiztonság ügyére, a GDPR előkészülete, időközben a GDPR hatályba lépett az általános adatvédelmi rendeletről van szó, és az e-privacies is nagyon fontos, és nemzeti szinten látjuk a gyakorlatokat, és Figyelnünk kell egyes fejleményekre ott is, és hogyha már folytatjuk ezt a területet, az ügynökségünk elkötelezett abban, hogy a mesterséges intelligencia és az alapvető jogok összefüggés, az alapjog összefüggését is fokozottabban vizsgáljuk, és idén, még idén, aztán jövő év elejére mindenképpen komoly forrásokat szeretnénk ide átcsoportosítani és egy algoritmus kialakítása hogyan befolyásolja a fellépést, hogyan tud használni. Tehát a, a blockchain technológia, hogy ne veszítsenek el semmiféle adatot, és a GDPR hogyan tudja kezelni ezeket az új lehetőségeket. Ha a rasszizmust és a xenofóbiát vesszük, sajnos 2017 egy olyan év volt, amikor Hát a, nagyon sok adat mutatott arra, hogy nem jó a helyzet a kisebbségek szembeni bűnözés számos tagállamban erősödött emlékeztetni szeretnék arra, hogy 2017 az az év volt, amikor alapvető adatállományokat tettünk közé azzal kapcsolatban, hogy bizonyos kiválasztott mind kisebbségi csoportok milyen zaklatással és megkülönböztetéssel szembesülnek. Ez egy tényleg szomorú történet és szeretném felhívni a figyelmet azokra, akik önmagukat iszlám hívőként azonosítják. A romák helyzete, a zsidók helyzete is ide tartozik. Ami a roma lakosságot illeti, 2017-ben nagyon pontosan nyomon követtük, hogy mi történik, és jobban odafigyeltünk a a cigány ellenesség igencsak terjedő jelenségére és gyorsan terjedő jelenségére. Ez önök is, a, önök képviselői sokat foglalkoztak ezzel a kérdéssel. A rasszizmus, a xenofógia, a diszkrimináció ebben az összefüggésben arra készlet, hogy azt mondjam, hogy újra és újra rá kell mutatnunk arra, hogy interszekcionális megközelítésekre van szükség. És ez azt is jelenti, hogy konkrétan a nők helyzeténél, tehát nők, roma nők, de hát a nők, a roma nők, vagy az iszlám hívő nők sokkal inkább hátrányos helyzetben vannak, mint a férfiak, és 2017-es történetben meg kell említeni azt is, hogy készítettünk egy vizsgálatot, amely arra mutatott rá, hogy mennyire alacsony a jogtudatosság ezekben a közösségekben. Egyszerűen számos esetben ezek az emberek azt se tudják, hogy velük valami rossz történt, és arról főleg nem tudnak, hogy panaszt tehetnek ez ellen. És azt hiszem, hogy ez valamennyiünk számára feladott jelent. Mit tesz az ügynökség reakcióként erre? az említett statisztikák vonatkozásában, <clears throat> és ezzel a végére is ér, érek. Egy gyűlöletbeszéddel foglalkozó munkacsoportot hozunk létre, és a következő hoztunk létre, és a következő hetekben közzéteszik az eredményét. A második pontban pedig egy antiszemitizmus vizsgálatot is készítünk és folytatjuk ezt a munkát, és a legfontosabb eredményeket be kívánjuk mutatni, de beszélni szeretnénk az afrikaiak helyzetéről az Európai Unióban, és egy kézikönyvet szeretnénk közzétenni a rendészeti szervek számára, hogy elkerüljék a diszkriminatív profilingot. És hogyha megengedi még egy utolsó kérdés, a nőkkel szembeni erőszak, 2017 egy olyan év maradt, amikor igencsak aggódtunk, de üdvözlendőnek tartottuk mégiscsak a tényt, hogy az Európai Bizottság egy kolokviumon foglalkozott a nők emberi jogaival, az erőszak, a diszkrimináció szempontjából. Mi is ki, hozzá kívántunk járulni a kolokviumhoz, és azt tudtuk mondani, hogy két oldalas szöveget terjesztettünk elő a femicide kapcsolatban, gyakorlatilag még Uh, the, um, and then lastly, in terms of the thematic areas of the report, nőgyilkosság, a, a nők itt igenis tematikusan foglalkozunk. 200 ilyen eset volt, és ezt külön kiragadtuk, ezzel kellett még foglalkoznunk, és a, az Európai Unió belül egy további fontos dolog az idősekkel való bánásmód. A, és el kell, hogy mondjam, a diszkrimináció az emberi jogokkal való visszaélés számos tagállamban ö, ö, problémát jelent. Az Euróbarométer szerint a, az életkoron alapuló diszkrimináció az egyik leginkább elterjedt diszkrimináció a társadalmainkban. Vagyis újra megint csak az interszekcionalitásra kell ö, ö, utalni. Tehát a nők ö, sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint a férfiak. A férfiak nyugdíj az EU-ban 37%-kal magasabb tipikus esetben, mint a nők esetében a nyugdíj hogyha eh, rámutatunk erre a fókusz fejezetre, ezt nem csak azért csináljuk, mert aggaszt bennünket, hanem azért is fontos ez, mert az Európai Unióban létezik egy demográfiai történet, ez, a e társadalmak előregednek, és eh, az idős emberek egyre nagyobb részét alkotják a, eh, a társadalmoknak, és egy, a cél az lenne, hogy ezt a témát inkább a mainstreambe helyezzük, tehát és van egy életkor alapú dimenzió az egésznek. Ami pedig az EU agendáját illeti, üdvözöljük, hogy felhívhatjuk a figyelmet a, az idősek az idős emberek nehézségeire, ez fajta, újfajta megközelítésre van szükség például a szociális jog területén, és továbbra is beszélnünk kell az egyenlő elvánás fontosságára, hogy szülessen egy irányelv. Elnök úr, ezzel a végére is érnék, és Szeretném felhívni a képviselők figyelmét arra, hogy online módon az összes nyelven, az EU-s nyelven hozzáférnek a vizsgálatunk eredményéhez. Köszönöm szépen. Újra felhasználható a, a papír, amire nyomtatták, de nem igazán sok az időnk, úgyhogy folytatnunk is kell a munkát. Ötig be kell fejeznünk egy másik nagyon fontos témát is. Úgyhogy Krisztinne, kezdjük. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Az Köszönöm a két jelentést. Három kérdésem lenne. Az első az a jogállam tiszteletbe tartása. A bizottság elkészítette jelentést, gratulálunk. Bocsánat, Krisztin, egy pillanat, mert nem működik a fülhallgató. Valaki más fülhallgatóját használta az igazgató úr, mm. és ez is ugye emberi jog, hogy az ember hallgathassa saját nyelvén a hozzászólást. Nos, az Európai Bizottsági jelentésre szeretnék utalni. Az első pont a jogállam tartása. Tehát gratuláljuk, hogy Lengyelország vonatkozásában beindult a hetes cikkre vonatkozó eljárás, de mi a helyzet Magyarországgal? Ahol a migráció, menedékjog vonatkozásában nem megfelelően alkalmazza jogszabályokat, de vannak más dolgok is, ami miatt a hetes cikket be kellene indítani. Magyarország esetében miért nem indult ez be? Ami a nők jogait illeti. Nagy örömmel tapasztalom, hogy jelentésükben a nők jogaival szembeni támadásokat megemlítik. Aggasztó, hogy visszalépés történik Európában, főleg a reproduktív jogok terén. 2018-as kolokvimra utalnék, azonban a konklúziókat illetően kétségeim vannak. Mi a helyzet a kartával? Nem lehetne esetleg ezeket a jogokat is belefoglalni? Lehetséges-e felülvizsgálni a kartát, hogy belevegyük ezt, hogy maximálisan védjük a nőket, szexuális és reproduktív jogaikat illetően Európában mindenütt? Végül semmi kétségem. A bizottságot illetően, ami a magánélet és a ö, munka összeegyeztetését illeti, illetve a nők férfiak közötti egyenjogúságot. Azonban úgy tűnik, hogy a valós harmonizációra vonatkozó javaslat szinte szőnyeg alá került a tanácsban, szándékában áll-e visszatérni erre a témára, arra a projektre, amelyet a bizottság megfogalmazott, illetve amelyel foglalkozott az Európai Parlament is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Heten szeretnének hozzászólni, és a bizottság is eladást kíván tartani, és a választ is szeretnénk meghallgatni, és 20 percünk van. Úgyhogy kérem, mindenki tartsa be a két percet. Kérem, hogy inkább kevesebb, mint két percben, mert ötre be kell fejeznünk ezt a témát. Tehát maximum két perc mindenki számára a hozzászólási lehetőség. Elnézést kérek. Teri Kavrasz, képviselő úr. Délelőtt már találkoztunk, most is találkozunk. Nos, amin töprengek és amit ön is említett, az az, hogy nincs elegendő erőfeszítés annak érdekében, hogy a kartát a tagállamok körében támogassuk nemzeti szinten, mondjuk így, az EU-ban. Ez meglepő, ugyanis tulajdonképpen ez nem csak az unió kartája, ezek azok a fő elvek, amelyek az Unióban bármelyik demokratikus államot kell, hogy fémjelezzék. Amennyiben rendelkeznek ezekkel az elemekkel, elvekkel az alkotmányban, hogy lehet az, hogy alkotmányok elveik védelme során nem védik eléggé az alapjogi kartát. Ez tényleg megdöbbentő. Hogyha ezt egy kicsit kifejteni, én nagyon örülnék. Köszönöm szépen. Niedermüller Péter. Köszönöm szépen az előadást. Persze sok-sok kérdésünk lehetne, de talán kettőt vetnék fel. Először is óriási különbséget látok a tagállamok között, amennyiben az emberi jogi helyzetről beszélünk. Mert vannak tagállamok, ahol egyes területeken megsértik az emberi jogokat, alapjogokat, de vannak egyes tagállamok, ahol az emberi jogi és alapjogi sértések úgy tudik, hogy kormány gyakorlatba mentek át. Alapjává váltak a politikának. A diszkrimináció, a kisebbségi csoportokkal szemben, stb. stb. És hasonló dolgok. Hogyan értékeli ezt a változó helyzetet az EU-n belül? nem csak adott területeken beszélünk az emberi jogok megsértéséről, hanem az emberi jogok megsértése lehet alappolitika is. Köszönöm. Köszönöm, hogy ilyen rövid volt, Péter. Elnézést kérek, több időt kellett volna szánunk az ilyen jellegű kérdésekre, hogy belemehessünk a lényegbe, a részletekbe. Elnézéseket kérem, de sajnos most ezt így kell. Barbara Spinelli parancsoljon. Köszönöm a szót. Először is Frájerti doktornak, hogy elkészítette az a jelentést. Nekem elsősorban Olaszországra kapcsolatban volna kérdésem, illetve a romákkal kapcsolatos helyzetre. Az olasz kormány a belügyminisztériumon keresztül az elmúlt napokban elmondta, hogy sajnálatos módon az olasz romákat, és aláhúznám a sajnálatos módont, a nem olaszokkal kell tekinteni, tehát felmerül a veszély annak, hogy kitoloncják őket. A kérdésem a következő. Tekintettel arra, hogy úgy gondolom, hogy egy felmérés készül az európai romák helyzetéről, illetve a romák helyzetéről Európában. A kérdésem a következő. Ez megnehezíti az együttműködési feladatukat, feladatukat a vándor romákkal, a, cín, a szintikkel? mert egy részük nyilván elbújik, és nem akar együttműködni. A második kérdésem, a roma táborok lebontására vonatkozik, ez természetesen nem csak Olaszországban történik. Az Európai Unió ajánlásaként jelenik meg, hogy zárják be a táborokat. Kérdezem a bizottságtól, ez az ajánlás pontos feltételeknek megfelelően történik az emberi jogok tiszteletbe tartásával, akkor lehet lebontani egy kampot, hogyha vala, egy tábort, hogyha valamilyen alternatívát ajánlanak azoknak, akik ott laknak. Köszönöm, hogy válaszol nekem. Köszönöm szépen, Birgit Szipa következik. Thank you, Chair. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Olyan sok fontos kérdésünk volt, hogy én vissza is vonulnék. Köszönöm szépen, Birgit. Anna Gomes. Short, short, please. Yes, I, my question is exactly on the... Uh... Köszönöm. Az én kérdésem az információs társadalomhoz és a közösségi hálóhoz tart, kapcsolódik. A nagy ada, a big data hatása az alapvető jogokra. illetve esetleg a mesterséges intelligenciáról is beszélhetne. Mert lehet, hogy annak a hatása még inkább totalitárius lehet, mint a nagy adathalmazok vagy nagy adatgyűjtések alapjogi hatásai. Igen, nyilván ezek a kérdések máshol is megjelennek. Eh, Katerina Kinicsi következik. Grazie, Claude. Grazie, dottor. Köszönöm szépen, Claude. Köszönöm szépen, Flaherty doktor. Két gyors kérdés. Egy dolog rendkívül közel a szívemhez, a kisebbségek jogai. Például a szegénységben élők nem csak a gazdasági szempontok szerint, hanem az oktatás miatt is. Erre kérdeznék rá. Mi a helyzet a kiskorúakkal? Nagyon fontos a szocializáció szempontjából is. Hogyan lehet őket védeni a kibér ö, támadásokkal szemben, amelyek már is drámai helyzeteket á, teremtenek a kiskorúak vonatkozásában. Mit tehetnek még az államok ezzel ellen? A másik dolog a nők elleni erőszak. Hazámban, Olaszországban az isztambuli egyezményhez csatlakoztunk már, és a büntetőjogba is beemeltük ezt. De sajnos továbbra is megvan ez a jelenség. Úgyhogy hogyan tovább? Mert ami a jogszabályokat illeti, illetve a nők támogatását illeti, már történt valami, de a jelenség továbbra is megmaradt. Köszönöm szépen. Thank you. Is there anyone else? Köszönöm szépen. Van-e még valaki? akkor csak köszönetet szeretnék mondani Michaelnek, és hangsúlyozni azt, hogy ha konkrét kérdése van bárkinek, akkor maradjanak kapcsolatban. Kedves kollégám, ne csak a saját munkájukhoz használják fel az Európai Unió Alapjog Ügynökségét, ezt ne felejtsék el. Úgyhogy még egyszer köszönöm, Michael, és hogyha röviden válaszolni szeretne a kérdésekre, jó, akkor a nekem szólókra válaszolnék. Azt gondolom, hogy Bonfoy asszony kérdései a bizottsághoz szóltak. Terry Kamperis úr megjegyzése azzal kapcsolatban, hogy nem volt kellő fellépés eh, abban az ügyben. Én eh, nem akarom azt mondani, hogy az államok nem mozdítják elő a, az emberi jogokat. Egy sor tagállamban van emberi jogi cselekvési terv, de alapvetően a, az emberi jogi kartával foglalkoznak, illetve a gyerekjogi ö, egyezménnyel úgy tűnik, hogy bizonyos aspektusok nem vívták ki a tagállamoknak a, a figyelmét, nem kapnak kellő figyelmet, én csak ezt akartam mondani. Niedermüller úrral egyetértek abban, hogy vannak olyan jelenségek, hogy magasrangú politikusok alapvető emberi jogi alapvetéseket kérdőjeleznek meg. Mi emberi jogi testületként Nyilván ennek csak egy kis része vagyunk ennek a képnek, eh, és a válasznak is. Eh, például mi, mint eh, emberi jogi tényezők, vagy egy NGO mit tegyen erre? Először is a jog mellett ki kell tartani, a jog az jog, nem lehet kompromisszumot kötni, rá kell mutatni a jogsértésekre, hivatkozzon adatokra, tényekre, és a saját üzenetünket is jobban keresztül kell vinni, át kell vinni, és elmagyarázni, hogy miért teszünk ilyen állításokat, nem csak azért, mert úgy gondoljuk, hogy ez jó dolog, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy jobb társadalomhoz vezet a közvélemény egy részét elveszítjük. Nem nagyon mutatnak érdeklődést az emberi jogok iránt. Ezen kellene dolgozni, illetve új szövetségeket kell létrehozni ahhoz, hogy egy emberi jogi alapú, értékalapú társadalom jöjjön létre. Nagy energia van a társadalmainkban, de ezt nem használjuk ki eléggé. Spinelli asszony, ön említette a miniszter közelmúltbeli kijelentését. Én nagyon aggódom olyan kijelentések miatt, vagy olyan tettek miatt, amelyek aláshatják a roma közösség bizalmát, belénk vetett bizalmát, hiszen ön, ő, ő, nekik kell az adatokat felénk eljutatniuk, hogy mit adatokra támaszkodva tudjunk segíteni nekik. Én remélem, hogy az olasz kormány tudomással bír azokról az erőforrásokról, hogy vannak az Európai Unióban romákra vonatkozó adatok, amelyeknek, amely adatgyűjtésnek éppen az volt a célja, hogy jobban megvédjük ezt a közösséget. Nyilván az ügynökség odafigyel ezekre a fejleményekre majd. Gomes asszony, valóban nem sok értelme van, hogy beszéljek a a big data és mesterséges intelligencia területén végzett munkánkról, mert tényleg elvégezzük ezt, tudatában vagyunk. Amennyiben mi ezt nem vennénk figyelembe, akkor egyre irrelevánsabbákká válnánk. Azonban a Profiling Guide az, az algoritmusokkal is foglalkozik, illetve azzal, hogy milyen diszkriminatív eredményekhez vezethetnek azok. Kinicsi asszony teljes mértékben osztom az aggodalmát a jobb eh, gyermekvédelmi szabályok szükségességéről, gyerekpornográfia, illetve kiberzaklatás vonatkozásában mi folyamatosan oda fogunk figyelni a gyerekvédelemre, de nem minden gyerekvédelmi aspektus EU kompetencia. Ahol az ügynökségnek azonban lehet szerepe, ott azt a szerepet felvállaljuk. Ami a nők elleni erőszakot illeti, az isztambuli egyezmény ratifikálását továbbra is támogatjuk, egy sor tagállam ezt még nem ratifikálta, tehát mint jogszabály ez még nem létezik, egy sor Országban, Tehát alá van írva, de nincs ratifikálva, még az EU se ratifikálta. Az egyébként, hogy valaki aláír egy szerződést, azzal még nem oldódnak meg a problémák. Az előítéletes hozzáállást kell megváltoztatni a társadalomban, és ezt ebben mi is szerepet akarunk játszani. Természetesen nagyon sok még a tennivaló Európában. Köszönöm. Köszönöm, Michael, hogy ilyen összefogottan mondtál, amit akart. Olaszországgal kapcsolatos kérdésre válaszolt? Válaszolt. Barbara, what, Yes. Eh, avevo... Barbara. Anke. Azt is kérdeztem, hogy ha tényleg létezik az Európai Unió részéről valamilyen olyan utalás, amely a roma táborok felszámolására irányul. Mert Olaszországban azt mondják, hogy Európa mondja azt, hogy le kell bontani a roma táborokat. Nem próbálom kikerülni ezt a kérdést, egyszerűen csak úgy gondolom, hogy a bizottság jobb helyen van, hogy válaszoljon. Az alapjogi ügynökség soha nem akart semmilyen cigánytábort lebontani. Valóban tud, nem kellett volna, hogy sok érdekes kérdés felmerül. Például Péter is ilyen nagyon tág kérdést tett fel. Nyilván én magam is frusztrált vagyok, eh, amiatt, hogy csak 45 perc áll rendelkezésre ehhez a témához. Köszönöm, hogy próbáltak válaszolni. Most eh, az Európai Bizottság tartana egy előadást. Manuel ilyen szinten akartam most ön semmibe venni, pedig mégis itt van. Elnézést kérek ezért csak a másik jelentésről egy nagyon rövid beszámolót tartson, és elnézést kérek, hogy ilyen kevés idő maradt erre. Köszönöm, nagyon röviden fogok válaszolni, illetve tartani előadást. És elhangzott itt két kérdés is, amire válaszol. Vagy esetleg jobb, hogyha csak, csak válaszoljon? akkor e, engem nem, én nem bánnám, hogyha csak válaszolni erre a kérdésre először, és utána maradt 3-4 perc a jelentésre. Nos, akkor válaszolva a jogállamisággal kapcsolatos kérdésre, valóban a hetes cikk szerinti eljárást e, elindítottuk e, Lengyelország vonatkozásában, és ugye a kérdés az az volt, hogy mi történik a magyar ügyben. Nos, ami a magyar ügyet illeti, az Európai Bizottság az beavatkozik akkor, amikor jogsértés történik a lengyel ügyben ez nem volt lehetséges. Emlékeztetnék arra, hogy a lengyel helyzet, amikor az első probléma előjött, az már rögtön az alkotmánybíróságra vonatkozott, és ezeket nagyon nehéz jogsértési eljárással letudni. A magyar esetben eh, a bizottság több jogsértési eljárást is indított, koordinált módon. A bírósághoz fordultunk például decemberben a civil társadalommal kapcsolatos törvény vonatkozásában, illetve az oktatási, felsőoktatási törvényel kapcsolatban is. Tehát bíróságra vittük ezeket az ügyeket, majd a bíróság fog dönteni, ami a menekültügyi törvényt illeti ott egy indokolt véleményt küldtünk, indoklással ellátott véleményt küldtünk. Nyilván itt a bizottság szerepét kell kiemelni, a bizottság akkor fordulhat a bírósághoz, hogyha az ország nem kezeli megfelelően a kérdést. Lengyelországban az egész alkotmányos rendet írták át, amit aztán követett a bírósági rendszer átírása, ami egy más helyzet. A, ami a nők jogait illeti, teljes mértékben egyetértünk abban az előadásban, amit akkor ezek szerint nem fogok elmondani, az egyik téma az az, hogy 2017-ben elindítottunk egy európai nyilvános párbeszédet, vitát a nők elleni erőszakról, és dinamik és ez a kolokvium, ez ennek egy része, és ennek szintén fontos része az isztambuli egyezmény is e, intézményes kérdésekről van szó. Fontos, hogy ennek az egyezménynek a ratifikálása lehetőleg gyorsabban megtörténjen. Ami pedig a konkrét kérdést illeti, hogy az alapvető jogok kartáját megváltoztassák, hogy abban benne legyenek a reproduktív szexuális jogok. Azt lehet -e tenni, és hogyan? Nos, ez nem egy olyan vita, ami zajlana. Tehát nincs szó arról, hogy az alapvető jogok kartáját megváltoztatjuk. Mindannyiunk számára ma a nagy kihívás az, hogy nem a normák hiánya, hanem a végrehajtása a probléma tehát a kikényszerítési kapacitás, az, hogy végrehajtásra kerüljenek a karta normái, ez a kihívás, és az ügynökség ebben sokat segít nekünk, ezeket a jogokat érvényre kell juttatni. Ugye a karta már gyakorlatilag tíz éve kötelező, érvényű, de a karta által biztosított jogokat nemzeti szinten jobban kell biztosítani. Ez egy olyan téma, amely mindannyiunkra tartozik, hiszen a jog az létrejött, az hatályos. A probléma az, hogy mennyiben hatályosul, ugye erről is lehetett volna szó abban az előadásban, amit nem tartok meg. 2017-ben mi megpróbáltuk támogatni a tagállamokat abban, hogy a karta jobban megvalósuljon. Nyilván ehhez szükséges egy eh, szabad, dinamikus civil társadalom, és itt eh, önök számára is az elkövetkezendő hetekben az egyik nagy kérdés, az a több éves költségvetési keret, amelyben van két program, amely különösen fontos a civil társadalom támogatása szempontjából. Az egyik a jogok és értékek program, a másik pedig az igazságügyi program. E, tehát ahhoz, hogy a karta érvényre jusson, ahhoz erőteljes, élő civil társadalomra van szükség. Ezen kívül dolgozunk előkészítő fellépéseken is a parlament felhívására. E, tehát ez egy aktív folyamatban lévő munka. A cél az, hogy eh, a litigation ügyben segítsünk, eh, tehát eh, a pereskedésben vagy a pervitelben, a, a, a stratégiai pervitelben akarunk segíteni, tehát hogy hatékony legyen a érvényesülése. Ez az előkészítő fellépés számunkra fontos ahhoz, hogy ezen a területen előrelépjünk. E, nyilván szükségünk lesz jól működő igazgatási szervekre is. Van egy jó példa a gyermekgyám ügyi rendszer működése a migráns gyerekek vonatkozásában. Létrehoztunk egy európai hálózatot, amely ezekkel a gyámügyekkel foglalkozik. Szeptemberben fog ez a, ez a hálózat először összeülni. Ez egy olyan kezdeményezés, amely a nemzeti szerb, hatóságok számára jobb együttes munkát lehetővé teszi. Emellett nyilván a jogok érvényesülése az a különböző bíróságokra is tartozik, ami pedig a magyar helyzetet még illeti. A, az európai szemeszter keretében egy olyan politikát is létrehoztunk, amelynek célja az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítása, hatékonyságának biztosítása, a parlament létrehozta az EU igazságszolgáltatási eredményjelző tábláról szóló, hát elfogadtak egy állásfoglalást, e, elnézést kérek tényleg, e, hiszen az ön feladata az is lett volna, hogy e, ezt a jelentést előadja nekünk. Nagyon csúnyán elszúrtuk az időzítését ennek a ennek az egész témakörnek. Én ezért felelősséget vállalok, újra meg lesz hívva újra napirendre tesszük ezt. Köszönöm mégis a megértését és azt, hogy eljött. Egy nagyon érzékeny téma következik legközelebb is. E, emlékeztetek arra, hogy a tolmácsolás 18 óra 30-kor megszűnik. by the interpreters. So 17.45. Thank um, Michael Flaherty and... Elnök úr 17.45-öt mondott. E, köszönöm a munkájukat, és köszönöm, hogy eljöttek. És akkor térjünk át gyorsan a következő napi rendi pontra. Kollégák, akkor kezdjük a 23-as napi rendi pontot. 45 percünk van erre a napi rendi pontra, és egy állásfoglalást foglalt el 2017-ben Magyarországi helyzettel kapcsolatban, a tizedik bekezdés értelmében a mi szakbizottságunk egy külön jelentést készít a plenáris ülésre, ahol szavazások kerül sor, és a, elindítsuk az Európai Unió működését szabályozó szerződés heték cikke az eljárás. Sargentini asszony lett július 11-én az előadója a témának munkáját április 26-án fejezte be, 263 módosító érkezett a határidőig, ez május 15-e volt, azóta az előadó és az árnyék előadók azon dolgoznak, hogy sikerüljön kompromisszumos módosítókat kidolgozni az időzítés miatt úgy gondolom a legjobb, ha rögtön megadjuk a szót az előterjesztőknek, a módosítók előterjesztőnek, és persze természetesen maximum 10 percben Sargentini, Judith Sargentini kap szót, az előadó tehát. Köszönöm szépen! Dolgozzunk a végső jelentésen. 25-én hétfőn szavazzunk erről és a magyar parlament is ülésezett, alkotmánymódosításról szavaztak a mai napon egy új civil szervezetekre vonatkozó törvényről, és mindkét dolog átment, és ez szerintem ez egy szomorú nap, a menekültek napja, napján történik meg az, hogy a magyarok lehetőségeit csökkentik, hogy tegyenek valamit a társadalmukban a menekültekre helyező, helyezkedő nyomást. Szeretném felkérni az árnyék előadóimat arra, hogy a kompromisszumos módosítóinkat frissítsük, alakítsuk át, amiben már megállapodtunk az elmúlt két hétben, mert ha hétfőn szavazunk, akkor a lehető legfrissebb legyen ez az anyag. Ez azt jelenti, hogy a forrásokat újra ellenőrizzük, a jogalkotást, a bírósági eseteket, ítéleteket, Európa Tanács bizottsági döntéseket, és nagyra becsült, fontos forrásokat kell ellenőrizni, mielőtt sor kerülne a végszavazásra, hogy legalább reagálni tudjunk az alkotmánymódosításokra, és azt gondolom a lehető leggyorsabban fogom önöknek eljutatni a kompromisszumokat a mai vita után is. Úgy gondolom, hogy a mi szakbizottságunk írásban az elnök által megfogazott levélben fordult a magyar parlamentekhez. A civil szervezetekre vonatkozott örül a szavazást a Velencei Bizottság döntése utára halasszák el. Szerintem ez egy nagyon mérsékelt kérés volt, nem tartalmilag reagáltunk a kérdésre hanem az Európa Tanács egy döntésére hivatkoztunk, ezt nem vették figyelembe, amit sajnálatosnak kell tartanunk. Ami a kompromisszumokat illeti, pontosabban szólva egyelőre a módosítókról, 263 volt szám szerint ezekből tényleg az elmúlt két hét során és igyekeztünk a kompromisszumokba foglalni ezt. 50 kompromisszumot sikerült kidolgozni a frakciók segítségével, akik módosítókat terjesztettek elő, világosabb szövegezést kívántunk az antiszemitizmus elleni fellépés szükségszerűségét illetően. Itt a legkülönbözőbb pártokból támogatták kollégák ezt, és szerintem most meg lehet, megfelelően bekerült. Igyekeztem módosítókat befogadni magyar kollégáktól és néppárti kollégáktól, mert a módosítóik és tartalmiak voltak. Ez fontos és lehetőséget kívántunk keresni arra, hogy korrekt nyelvezettel fogalmazok ezt meg, ezt befogadtuk, de egyes kollégák nem voltak elégedettek a kompromisszummal, hogy ezt nem eléggé foglalták be, ezért ezt másképp kezeljük, hogy hatartalmilag arról van, befogadnánk, de odahaza meg kellett védeni az arcukat ezeknek az embereknek, hogy nem mennek bele kompromisszumba. Azt gondolom, elnök úr, tulajdonképpen ennyit kell bevezetésképpen elmondanom. Szívesen meghallgatom a kollégákat, de a benyomásom az, hogy az árnyék előadóim megfelelően bekerültek a szövegbe, és kér, én úgy döntöttem, és ezt kérem az árnyék előadóktól, csak hivatalos forrásokból dolgozzanak, ne hivatkozzanak civil szervezetekre, és ezt komolyan veszem. Tehát a kompromisszumos javaslatok a nemzeti intézmények döntéseiből indulnak ki, és nem a civil társadalmakból. És külön szavazást is fogok kérni, ha ez szükségesé válik, mert az egyszerűsíti a későbbi vitát, mert nem kell arról vitatkoznunk, hogy egyoldalú volt-e a forrás, vagy nem. 17.45-kor mindenképp befejezzük, nagyon hosszú a hozzászólók listája, tehát mindenképpen befejezzük, az árnyékelődők mindenképpen szót kapnak, póttagok is jelentkeztek, de ezt már jelezték, ők is hozzászólhatnak. Tehát 17.45-kor nem akarok panaszt hallani erről, 17.45 után nincsen tolmácsolás, remélem ezt mindenki tudja. Először néppárt. Nagyon gyors leszek. Azt mondják a tolmácsok, ezt halljuk mi is, hogy 18 óra 30-ig dolgoznak tehát nem kell stresszelni a 17 óra 45-tel, mert a tolmácsok 18 óra 30-ig biztosítják a tolmácsolást. Drugs Agency the end of... Hogyha még folytatni a napi rendet a kábítószer ügynökséggel kapcsolatban, tehát ez a napi rendi pont viszont 17.45-kor befejeződik. Ezen nem változtatok, tehát a két perc marad. Tehát akkor Boni... Eh, úr árnyékelődőként. Köszönöm szépen. Roberta nevében, Szolanda nevében kell beszélnem. El akart jönni, de elakadt közben. Szeretném elmondani világos, hogy a frakciónk számára nagy jelentősége van ennek a jelentésnek. A mi képviselőnk nyújtották be a legtöbb módosítót, és számos esetben ezek különböző irányba indultak. Hétfőn a Libén belüli szavazás lehetőséget ad valamennyi tagnak a szakbizottságban, hogy kifejtsék a véleményüket a jelentéssel kapcsolatban. Éppen ezért ragaszkodtam ahhoz, hogy az árnyékelődő ülésen hogy külön szavazás is legyen bizonyos kérdésekben, és ilyen értelemben köszönöm szépen az előadónak és az árnyék előadóknak, hogy lehetővé tették ezt a fajta külön szavazást. Köszönöm még egyszer. Egyébként pedig a hozzászólók listáján is szerepelek. nem hiszem, hogy ezt ki kell egészítenem. akkor most mondja el, hogyha most kívánja. Kétszer nem kapsz szót, az biztos. Nagyon rövid leszek. Köszönöm szépen az előadónak, és erőteljesen kifejezném, hogy ez nem Magyarország ellen irányul országként, népként, polgárként. A kormányról szól ez a dolog, és arról szól, hogy számos szabályt megsértettek, és ebben szigorúnak kell lennünk, és az utolsó döntések éppen a mai napon, ami a stop soros jogalkotói csomagot illeti megvitatták, és ma szavaztak is erről, anélkül, hogy lehetőséget adtak volna a Velencei Bizottságnak, hogy annak a véleményét meghallgassák. A magyar ö, ö, államtitkár nekem azt ígérte egyébként, hogy megvárják a Velencei Bizottság véleményét, de ez nem történt meg, a mai napon szavaztak, és másrészt nagyon veszélyes a hajléktalanságot kriminalizálni véleményünk szerint, és nagyon veszélyes ezt a büntető adózást kivetni a civil szervezetekre, akik migránsokkal és menekültekkel dolgoznak. Szerintem szigorúnak kell lennünk, és világos üzenetekkel küldenünk a magyar népnek és a magyar civil társadalomnak, hogy mi ezt nem fogjuk lehetővé tenni. Köszönöm szépen. A szocialista ö, Köszönöm szépen. Bocs. Viszonylag sokáig tartott hogy végre eljussunk oda, hogy jövő hétfőnre előterjesszünk döntéshozatalra egy jelentést. Ennek az is oka, hogy nagyon alaposan megvizsgáltuk az érveket. Nem lehet eh, indokolatlan lépéseket tenni, hogyha ilyen következtetéseket, messze menő következtetéseket vonunk le. El kell, hogy mondjam, az egész folyamat nyitott volt és transzparens, a legkülönbözőbb érveket meghallgattuk, a legkülönbözőbb dimenziókból, és úgy gondolom, hogy az előadó megközelítése is fontos, miszerint. szerint hivatalos forrásokra támaszkodik, nem véleményeket, ítéleteket vesz figyelembe, hanem tényleg bizonyítékok alapján, adatok alapján készíti el a jelentését. Intenzív viták folytak az árnyék ülés keretében, tárgyilagos hangulatban folyt ez, és az előadónak külön köszönetet mondok, hogy igencsak szisztematikusan állt hozzá ehhez az ügyhöz, és inkluzív befogadó volt, igyekezett az érveket, ellenérveket, kritikus pontokat valamennyit figyelembe venni. Ilyen szempontból úgy vélem, hogy ez egy jó jel arra vonatkozóan, hogy európai szinten a parlamentarizmus életben van. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az LCR e képviseletében Marek Jurek következik, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Politikai polémiáról van szó. Nevezetesen a témára gondolok a jelentésben. Ez csak mélyíti a válságot az EU-n belül, és konfliktust szül el kell mondanom, hogy ez teljesen felelőtlen dolog. Sőt, annál is inkább, mert szándékos próbálkozást jelent, hogy demokratikus országainkat ne tartsák tiszteletbe. Mindez a Brexit előtt. Úgyhogy talán ez ébresztő kellene, hogy legyen nekünk. Én Bonni mondott valamit, ami ö, nagyon meglepett mit mondott. Azt mondta, hogy bármilyen támadás Magyarországgal szemben nem a magyar népre irányul, de gondoljuk csak végig, hogy miről is beszélünk itt. Minden nemzetnek van joga saját politikáját kialakítani, döntést hozni, ez a demokrácia. Magyarországon van ellenzék. Lehet, hogy a többséggel vagy a kisebbséggel nem értenek egyet, lehet változtatni a kormányon. De a demokrácia azt jelenti, hogy operatívan működjön a dolog, és meghallgassuk egymást, az érveinket, nyitottak legyünk az érvek felé. Ami a magyar kormányt illeti, nem értem, hogy hogy tudja az előadó a nyitottságot védeni. A magyar kormány képviselőjét ide hozták a... kifütyülték itt a bizottságban. E, ez a demokratikus eljárások elleni támadás, a magyar állam ellen, a hetedik pontban, amikor megváltoztatták az alkotmányt. Aztán a tízes pontban sajnálatosnak tartjuk azt a tényt, hogy a magyar kormány konzultált a társadalommal. E, ezt hogyan tarthatjuk sajnálatosnak, a konzultációs folyamatokat? akik az egységünkre gondolnak, az EU egységére eh, ellenezniük kellene ezt a dokumentumot, mert eh, ez szándékos eh, fellépés a, Magyar, a Magyarország és az EU további lerombolására, mert így nem lehet az, az EU-nak egységes hangja a tagállamok között. Köszönöm szépen, Sophie Intvert következik. Köszönöm elnök úr. Két rövid megjegyzésem lenne. Köszönet az előadónak a végzett munkáért, és tényleg tiszteletbe tartom, hogy arra kéri, hogy ne vegyük be a civil szervezetekre való utalást, mint forrásokra, mert tényleg egy kicsit kényelmetlenül halljuk ezt, mert az Orbán kormány azt mondja nekünk, hogy mi a független, mi a nem független forrás, mi a semleges, mi az, ami nem. Úgyhogy én követem ezt a tanácsot, de ez az érzésem, hogy miért is fogadjuk el azt, hogy ilyen gyanúsaknak tartjuk a civil szervezeteket, nincs is erre semmi ok. Ami az, a soros ellenes kampányt illeti de hát vannak még más pártok is, amelyek külső forrásokból kapják a finanszírozást. Tehát egy kicsit jobban meg kellene ezt vizsgálnunk. Az Európai Unióban mely pártok azok, amelyek Steve Bentől kapják a pénzt? Vannak, akik az ECR-ben, azt hiszem, hogy egyesek most beszéltek is, szeretnék egy kicsit többet róla. Steve Bannonnek nagy barátja Orbán úr is, úgyhogy talán ő is egy kicsit az átláthatóságot kellene, hogy gyakorolja. Köszönöm a GUE képviseletében Marie christine Berzsiel következik, parancsoljon. Merci, monsieur. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszöntet mondani előadónknak, aki óriási türelemről tett tanúbizonyságot az egész munka során. Be kell vallanom, a helyében biztos nem tudtam volna így megőrizni a hideg véremet, és ennek ellenére úgy gondolom, hogy így kell dolgoznunk. Mert ha előre szeretnénk lépni ebben a témában, akkor valóban meg kell próbálni a lehető legsemlegesebben eljárni, hogy ne lehessen semmit a szemünkre vetni. Én is visszavontam több módosítót hogy a kompromisszumok érdekében, mert valóban, ha hivatalos forrásokból táplálkozunk, akkor több az esélyünk, hogy összefogjunk, és ne lehessen megkérdejelezni azt, amit a jelentésben megfogalmaztunk. A legtöbb megjegyzést bevettük, főleg a Fidesz részéről, annak érdekében, hogy ami előrelépésként történt Magyarország álláspontját, illetve a megjegyzések vonatkozása, mert valóban így tudunk leginkább szavahihetőek lenni ebben a témában, amely rendkívül nehéz. Még egyszer el szeretném mondani, hogy ez a szöveg nem Magyarország ellen irányúr. Azt hiszem el kell, hogy mondjuk ezt is ismételnünk kell ezt. A kormányt kritizálni nem azt jelenti, hogy egy országot kritizáljuk. Ez igaz Magyarországra és sok más országra is. Nem adtam be túl sok módosítót egyébként, de azt hiszem részt vettem a legtöbb kompromisszum vizsgálatában. Azt is el szeretném mondani, hogy amikor az ember csatlakozik az Európai Unióhoz, akkor a kopenhágai kritériumokhoz is csatlakozik ezek nem csak gazdasági jellegűek, hanem egy bizonyos értéket képviselnek, annak, ahhoz való tartozást ö, képviselnek, mint a jogállamiság, a demokrácia. Úgyhogy ezt minden formájában tiszteletbe kell tartani. A demokrácia nem a többség törvénye, tiszteletbe kell tartani a véleményeket, nem akarjuk bűn, bűnözőként feltüntetni azokat, akik a többséggel nem értenek egyet. Sajnálatos módon ez olyan tendencia, amely egy kicsit most úgy tűnik, hogy tapasztalható az EU-n belül. Sajnálom, akárcsak az előttem szólók, hogy a civil szervezetek szembe, kell szembeni törvényt a Velencei Bizottság véleménye megvárása nélkül ma elfogadták. Mert ez a törvény, ez olyan konfucianizmushoz tartozik, amely tényleg nem Magyarországi csak, de egy kicsit előre lépett már Magyarország ezen a téren, amely a, a migránsokat, terroristákat, emberkereskedőket célozza meg. Ez nagyon súlyos, hogy pont a mai napot választották, amely a menekültügyi világnap arra, hogy elfogadjanak egy ilyen jellegű szöveget. Köszönöm. Thank you, Mary Christine. I don't have... Köszönjük, Mari Krisztin. Úgy tűnik, hogy az FDD és az ELF részéről nincsenek itt az árnyék előadók, és nem is jelezték, tehát a további képviselők kaphatnak most szót. Kérem maximum két percben eh, az árnyék előadóknak adtam egy kicsivel több időt, a többieknek nem tudok. López Aguilar úr, max. két perc. Sőt, még annyi se lesz. Ez egy elképesztően eh, politikai kérdés, miközben eléggé technikai is. A kompromisszumok után van-e még valami a megszövegezésben, ami arról szólna, hogy az eljárás korai szakaszát egy kicsit előbbre visszük, itt most a hetes cikre gondolok. Tehát van-e valami a, a szövegben az, hogy tovább lépünk az egyes bekezdésről a kettesre? Valóban tényleg jó dolog, hogyha kérdéseket teszünk föl a raportőrnek, ez az egyik célja ennek a szakasznak itt. Gál Kinga következik, tessék. Köszönöm a szót, elnök úr. Összesen a magyar néppárti képviselő kollégáimmal együtt, ahogy a jelentéstevő az imént említette, 130 módosítót adtunk le, ez végül is a felét teszi ki a Sargentini féle Magyarország jelentéshez leadott módosítók összességének. Az volt a szándék az ilyen nagyszámú módosító leadásával, hogy rámutassunk, a hetes cikk szerinti eljárás elindítása nem állja meg a helyét, és hogy a Magyarország ellen felsorakoztatott vádak tele vannak a tényeknek ellentmondó állításokkal, valótlanságokkal, félreértelmezésekkel, ténybeli hibákkal és politikailag elfogult kritikákkal. Ezekre hívták fel a figyelmet a módosítóim. Mivel Sargentini asszony, ahogy említette, ezeket a leadott módosítókból egy-egy mondatot, idézetet be akart, be kívánt venni, nem javítva a szöveget, sőt, már sok helyen akartak teljesen átváltoztatva a szöveg értelmét, így még a ténybeli tévedéseket sem eh, javítva, az egyértelművé tette számomra, hogy a fejében a jelentés végkicsengése az ítélet már megszületett, és így kirakatként átvett volna Sargenti asszony néhány módosítót, néhány módosított töredéket, hogy elmondhassa, hogy figyelembe vette a Fideszes Európai Parlamenti Képviselők álláspontját. Természetes, hogy ebben nem egyeztünk bele, és ezért kértem, hogy így akkor ne vegye figyelembe a kompromisszumos módosítatnál. El kell mondanom, hogy továbbra is a kompromisszumokat látva a jelentéstervezet egy csomó ügyen, olyan ügyet tartalmaz, amelyek már évekkel ezelőtt lezárásra kerültek az Európai Bizottság és a Magyarország közötti együttműködés eredményeként. Teljesen lezárult kérdések, ügy, adatvédelem. Van egy csomó olyan kérdés, amelyek egyáltalán nem tartoznak közösségi hatáskörbe, amik kifejezetten szubszidiaritás körébe hagytak a tagállamok, és nem felsoroltak az alapvető értékek között sem, Miért például, és sorolok ilyent a kompromisszumokból, hogy a tankönyv, az a kifogás ellenünk, hogy a tankönyvek anyaszerepben tüntetik fel a nőket, hát én erre igazán büszke lennék, ahelyett, hogy ezt eh, problémaként hoznám fel Magyarországgal szemben, vagy a minimálbér, vagy a minimálnyugdíj. Ha megnézzük a szegénység, akkor gyakorlatilag az új tagállamok, akik egy kevésbé szerencsés történelmi helyzetből jöttek, mindegyik ellen el lehetne indítani a hetes szintű eljárást. Egy kicsit arrogánsnak tartom ezt a megközelítést. Ezen kívül szeretném elmondani, hogy semmi objektvet nem találtunk abból, ami azt jelenti, hogy semmivel nem vagyunk a kötelezettségsegési eljárások számát illetően máshol, mint a többi tagállam. Az igazságügyi eredménytábla szerint a Magyarország igazságszolgáltatás működése megfelel az EU átlagnak, tehát semmi olyasmi nincs, ami objektíven mérhető, ami megalapozná ezt a nagyon heves, felháborodott hangvételt, illetve következtetést. Köszönöm a szót, elnök úr.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 Kicsit furcsa lesz, hogy ugyanabból az országból érkező két képviselő ennyire másként látja ugyanazt a jelentést. Én azt gondolom, hogy Sargentini asszony egy nagyon kiegyensúlyozott, nagyon visszafogott és nagyon objektív jelentést készített, és ezért neki is, valamint a árnyék jelentéstevőknek köszönetet szeretnék mondani. Sargentini asszonynak nagy igazsága van abban, hogy szükséges a legújabb fejleményeket is figyelembe venni, nem kívánok részletekbe menni, eh, de amit a mai Magyarország, ma délután a Magyarországgyűlés elfogadott, azok a törvények, eh, azok az előírások azt gondolom még nyilvánvalóbbá teszik azt, amit egyébként mindannyian tudunk, csak legfeljebb ideológiai okokból nem ismerjük be, nevezetesen, hogy Magyarországon nincs európai értelembe vett demokrácia, mert a demokrácia az nem a többség zsarnokságát jelenti, hanem azt jelenti, hogy a másként gondolkozóknak, a másik Magyarországnak is lehetősége van megjelenni a politikai szintéren, és ez ma Magyarországon nincs így. Éppen ezért azt gondolom rendkívül fontos még egyszer hangsúlyozni azt, hogy itt igenis egy objektív, kiegyensúlyozott jelentésről van szó, és arról van szó, amit itt Bonin képviselőtársam is mondott. Ez a magyar kormány jelenlegi politikájának a bírálata, és nem Magyarországnak, és még kevésbé a magyar társadalomnak az elítélése. Már csak azért is, mert a kormányzati Magyarországon túl van egy másik Magyarország, és én büszke vagyok arra, hogy ezt a másik Magyarországot képviselem, azt a Magyarországot, amelyik kiáll az európai értékek és a liberális demokrácia hagyománya mellett, és nem arra törekszik, hogy valamiféle régi vágású keresztény demokráciát, vagy éppen illiberális államot építsen fel. Köszönöm szépen! Thank you very much. And... Köszönöm szépen. Kebcsiszka Barbara. Barbara. Dziękuję, panie e, przewodniczący. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni az előadóasszonynak. Ugyanis úgy gondolom, hogy az a kompromisszum, amit sikerült megfogalmaznia, tényleg kiegyensúlyozott gratulálok a nyitott megközelítéshez, amikor is a kompromisszumos módosítókat megfogalmazta. Még annyit tennék hozzá, hogy természetesen mindannyian tudjuk, hogy nagyon nehéz időszakot élünk pillanatnyilag az EU-ban, nő a populizmus nagyon sok országban. Mindazonáltal azt is el kellene mondanunk, hogy nagyon sok országban a populisták számának növekedése azért van, mert mindannyian a magyar kormányra tekintenek. Véleményem szerint Magyarországon egyértelműen láthatjuk, hogy amit a kormány tesz, mindent megsért, ami a szerződés második cikkében található. EU ellenes kampány folyik Magyarországon, és a kormány egyre közelebb kerül Oroszország megközelítéséhez, ami az EU-t illeti. Sajnálatos módon a lengyel kormány is a magyar kormányra tekint, illetve arra, amit tesznek. Nálunk a hetes cikk első bekezdése alapján elindult az eljárás a lengyel kormány ellen, úgyhogy úgy lenne fel, hogyha a magyar kormány ellen is hasonló eljárás indulna. Köszönöm szépen, Anna Gomes. Uh, Csak nagyon röviden szeretnék csatlakozni a az árnyék előadók, illetve az előadó megdicséréséhez. Ez egy nagyon objektív objektív jelentés, különös tekintettel a szörnyű fejleményekre, beleértve a mai fejleményeket, amelyek tényleg mindannyiunkra szégyent hoznak, szégyent hoznak. Ez az Európai Unióban történik. Tehát én teljes mértékben osztom azt például, amit Boni kollega mondott. Ez nem Magyarország ellen van, ez nem a magyar nép ellen van, ez arról szól, hogy támogatjuk azokat, akik Magyarországon védik a demokráciát és az európai életmódot a totalitáriánusok és a fasiszták ellen. Um, where am I? Oh, Olivia Jaroka. Jaroka képviselő. Thank you very much, Chair. Just at the right moment. Köszönöm szépen. Jó pillanatban kaptam ö, szót. Hadd ne fűzek kommentált ahhoz, amit tisztelt nőm Anna Gomes mert mondani itt most. Sargentini asszony az ön jelentésére szeretnék mondani valamit. Mindannyian azt mondják, hogy nem a magyar emberek ellen szól. Ha nem ez lenne a helyzet, akkor nem lenne kettős mércével tele. Akkor nem illegális ö, emberkereskedőket védenének itt a mai hozzászólásaikban, hanem mindannyian nagyon örülnének, hogy ezt a törvényt ma elfogadták Magyarországon. Ez az egyik dolog. Sargentini asszony, azért vontam vissza a módosítóimat, mert az én elképzeléseimet ugyan beletette, de kiegészítette olyan gondolatokkal, amelyek még inkább megnehezítették az állampolgárok számára, hogy megértsék, hogy mi a helyzet Magyarországon úgy fogalmazta ezeket, mintha az enyémek nem lettek volna eléggé szilárdak az ön kiegészítései nélkül. Ezért ezeket nem tudom támogatni. Még egy dolog, nem a civil szervezetek ellen vagyunk egyáltalán. Azt hiszük, én azt hiszem, hogy a civil szervezetek véleményét nem merte belevenni a jelentésébe, mert nem voltak eléggé szilárdak. És a gond az ma Magyarországon, hogy ezek a törvények azon civil szervezetek ellen fogalmazottak meg, amelyek hivatásszerűen nem eléggé szilárdak, nem az embereket képviselik. És semmi köze ennek a helyi fejleményekhez, vagy a helyi emberekhez. Úgyhogy azt szeretném, hogy gondolják meg, hogy hétfőn megszavazzák ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Uh, Kettő ketten vannak még éppen, akik nem libetagok. Szanyi úr. Szó tisztelt elnök úr, én szeretnék a vitának ahhoz a részéhez hozzájárulni, ami a demokráciának a kérdését érinti. Nyolc év, irgalmatlan sok pénz, milliárdokban, euróban is milliárdokban értendő pénz, amit a magyar kormány szó szerint admosásra fordított. Magyarországon, ahogy Niedermüller kolléga is mondta, hova tovább alig vannak meg a demokrácia alapfeltételei, ami azt jelenti, hogy a kormány olyan mértékben nehezedik az emberek gondolkodására, 100%-ban ellenőrzött sajtóval és egyéb dolgokkal, amelyek gyakorlatilag lehetetlené teszik, hogy a magyar emberek megfelelően tudjanak tájékozódni, és ez okozta azt, hogy harmadszor is kétharmados többséggel a Fidesz Orbán Viktor eh, kormányra tudott kerülni. Tehát én azt gondolom, hogy ránk fér, magyarokra ránk fér az európai emberek, az európai népek szolidaritása. A másik, és ez nagyon fontos a mai stopsorosként emlegetett törvénycsomag kapcsán, eh, én azt hiszem, hogy a teremben mindenki tudja, de azért muszáj megismételnem, ennek köze nincs semmiféle soroshoz, meg az ő megállításához, meg semmihez. Itt arról van szó, hogy a menekültügy kapcsán kiváltott zsigeri félelmeket meglovagolva a magyar kormány széles körben korlátozza a magyar embereknek a jogát, beleértve azt, hogy tulajdonképpen ma Magyarországon bárki mindenféle indoklás nélkül bármelyik hatóság kénye van kitéve ellenőrzéstől kezdve, és minden, ami itt el lehet képzelni. Ez a történelem legsötétebb időszakait idézi, és én úgy gondolom, hogy a helyzet lényegesen rosszabb Magyarországon, mint ahogy ma ebből a jelentésből, ebből a elég sok kompromisszumat telített jelentésből kitűnik. Köszönöm szépen a szót. Thank you. Köszönöm szépen, Szájer úr. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót nem vagyok a <clears throat> Libe Bizottság tagja, de több módosító <clears throat> indítványt is beadtam. Az önök szakbizottságának a jelentése valótlanságokra alapozva készít vádiratot Magyarország ellen. Az én hazámban mindenki ismeri a nagyszerű Bacsó Péter tanú című filmjét, amely vitriolos kíméletenséggel bírálja a sztálinista rákosista kommunista rendszert, és amelynek egyik jelenetében a politikusok összekevernek két papírt, a vádirat helyett tévedésből a már jó előre megírt ítéletet olvassák fel idejekorán. Amikor a parlament és a, Libe, és a Libe bizottság egyszerre játszik a vádhatóságot és bíróságot, és Magyarországot és a magyar kormányt, a magyar embereket vádolja, a minimális elvárás volna hogy teret és időt hagyjon hogy mi magyarok ezekkel a méltánytalan vádakkal meg is védhessük magunkat. nagyon sokszor elhangzott itt az elmúlt percekben a kiegyensúlyozottság az objektivitásnak a kifejezése összeszámoltam tz hozzászóló szólt magyarország ellen és három mellette a tz hozzászóló twenty two percben ellete pedig, a mellette szólók pedig eight percben. komolyan gondolják önök azt hogy ez egy tisztességes eljárás? ez az ön hazájában is elnök úr elfogadott és büszkék is lehetnek rá due process tehát tisztességes eljárásnak nevezhető? és nem csak az eljárás tekintetében kifogásolható ez hanem tartalmában is és a módostó indtványaim éppen arról szólnak miután minden mondatukban, minden második mondatukban a rule of law-t, a joguralmat említik. Szeretném emlékeztetni önöket, hogy mi, a, mit jelent a rule of law. A rule of law azt jelenti, hogy nem az emberek önkénye diktálja az emberek magatartását, hanem a törvényekhez vannak kötve. Ez vonatkozik egyébként a Libe bizottságra is, és az Európai Parlamentre is. Ezek a szerződés alá vannak rendelve. Szerződés alá rendelten viszont olyan kérdésekről amelyek nem tartoznak az európai uniós jog körébe önök nem fogalmazhatnak meg szankciókat és tele van ilyennel a javaslat ilyen az alacsony nyugdjak a rövid munkanélküliségi járulék de ilyen az hogy megszűnt egy lap a tulajdonos jóvoltából vagy hogy kevés nő van a magyar politikában. ezek mind olyan kérdések amelyek nem európai uniós kompetenciák. szeretném önöknek azt mondani hogy miközben önök a jogállamról papolnak a szabályokhoz kötöttségről papolnak nem viselkednek másképpen mint a legközönségesebb diktátorok önkényesek. Eh, még egy mondatot szeretnék hozzátenni, ez pedig az, hogy nagyon sajnálom, hogy a lengyel testvéri népnek több eh, képviselője is a magyar emberek ellen beszélt. Köszönöm a figyelmet. Sorry, the EU has The EU has no competence in this area. Az EU-nak nincsen hatásköre ezen a területen. Most komolyan. Tehát tényleg ezt most, amit elmondott, ez, ezt eltiszi Várjon egy pillanatra csak, ez a Libe Bizottság az Európai Parlamentben mindenkinek, mindenki, jelentkezett, kivétel nélkül hozzászólhatott, és nem lehet ezt matematikai egyenletekben megfogalmazni, hogyha többen szóltak volna fel az önök értelmével, akkor megtették volna, és jelentkeztek volna a szólásra. Ez egy teljesen demokratikus Libe Bizottság, amit itt látunk. Jurek úr, ne is próbálkozzon! Ne próbálkozom, visszaadjuk a szót az előadónak, visszatérünk, összefoglalhatja a véleményét. Figyelj, hogyha Sargentini asszony, egy sor kérdést tettek fel, ezekre kívánok válaszolni. Akilár úr kérdést tett fel, azt kérdezte, hogy a kompromissz maximumos állásfoglalásban van-e lehetőség, de nem, rosszul mondom, rossz a mondat. Agil, López Aguilar úr azt kérte, hogy az állásfoglalásban a kompromisszumok után van-e lehetőség arra, hogy tovább lépünk a 7.1-ről a 7.2-re? A válasz nem, mert a parlamentnek egyszerűen nincs joga ehhez és késztetni szeretném őt és a kollégákat is. Jövő héten szavazunk itt a szakbizottságban, aztán plenárison is kell még szavazni, és a plenárison kétharmados többségre van szükség, tehát először jussunk el oda ezzel a megállapítással, ahova szeretnénk. És a tanács küszöbére kell letenni ezt a kérdést, és akkor ők a saját tevékenységei keretei között kell, hogy foglalkozzanak ezzel. De sajnos, tehát a lehetőség nincs meg, és egy később térek ki majd a következőre. Járóka asszony ne, azt mondja, hogy nem szerepelt úgy a szövegben, ahogyan ő szerette volna, de és ő visszavonta azt, amit előterjesztett, ez igaz, de adja be írásban, kérem, ahogyan átdolgozok, és akkor megbeszéljük Gál kolléganő. Igen, ugyanezt az irányvonalat követi, tehát, és azt tudom válaszolni, hogyha módosítóik vannak, 134 volt ebből összesen, és, a, és hát ha ezek tartalmiak, tehát nem állíthatja, hogy nem vettük figyelembe ezt a tartalmat, elkezdett velünk együtt dolgozni a rendszerben, és mi ezt igyekeztünk figyelembe venni. Ezt ugyanúgy tettük másokkal is, ezért kérem, hogy Kudricska asszonynal beszéljenek, hogyha a szövegezéssel nem elégedettek a magyarországi társadalomra vonatkozó kérdésekkel, hogy a nők helyzete ott milyen, és akkor Kudricska asszonynal kellene megállapodni ebben az ügyben, a szövegezésben. Azt hiszem van itt egy félreértés, egy sor magyar kollégával, a jelentés terével azt gondolom, hogy van itt egy állásfoglalás, és ott azt mondtuk 2003-ban mondta az Európai Bizottság, ezt senki sem támadta meg, azóta, hogy megnézzük azt, hogy az európai joganyag, az Európai Unió joga, joga mit tartalmaz, és hogyha itt ha van szerepel ott valami, akkor ez nem a ti dolgotok, fordítsátok le nekünk, de ez itt nem így van. Minden esetre várom a hétfői szavazást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ezzel a vitát berekeztem. Köszönöm szépen. Látom, elég sokat tapsol Jurek úr. Eljárási kérdés? Eljárási, eljárási ügyben kíván hozzászólni? Az első A 11-es cikk egyértelműen kimondja a parlamenti szabályzatban, hogy a képviselőknek tiszteletbe kell tartani egymást, és a parlamenti vita során a mi szakbizottságunkban sem szabad senkinek xenofób megjegyzéseket tenni, vagy tiszteletlen megjegyzéseket tenni. Ebben a jelentésben sem voltak olyan ö, megfogalmazások, ö, előadóasszony, amelyeket Gomes asszony mondott. Ezek szörnyű szavak voltak. És ö, nem viselkedhetünk úgy, mint a fasiszták. Azt hiszem, hogy fel kell szólalnia az elnöknek akkor, hogyha ilyen túlzásba eső szavakat használnak. Köszönöm. Annyit mondanék önnek, hogy a, az ön ügyrendi kérdései, felvetései azok eh, általában rosszul időzítettek. Eh, Gomes asszony eh, ugye ezt korábban mondta, és ön pedig akkor kezdett el jelentkezni, amikor egy képviselőt az elnöki pulpitusról leteremtettem. Tehát az időzítése az eléggé furcsa, ha tényleg Gomes asszonya volt problémája, miért nem közvetlenül azután szólalt meg? Nem hiszem, hogy itt most ezt a témát meg tudjuk beszélni, hiszen már elindultak a képviselők kifelé. Ez egy eléggé heves vita volt, nem fogadom el, és azt gondolom tényleg, hogy tisztelnünk kell egymást, és akkor mondom a nem libetag kollégának, eh, mi megpróbálunk tisztességesek lenni, nagyon is tisztességesek, mindenkit meghallgatunk, senkit nem zárunk ki, ma se zártunk ki senkit. Ez számomra fontos, és azt akarom, hogy ezt tudják az emberek, hogy tisztességesek vagyunk, mindenkit meghallgatunk. Köszönöm ezt a mai vitát, és köszönöm a fegyelmezett hozzáállást. We move on to the next item, which is the Következő napi rendi pont következik az Európai Monitoring Központ kábítószerügyben és kábítószer függőségügyben. Ezt Alexis Gustil, a igazgató, és eljött közénk a mai napon. Kérem, hogy ha elhagyják a termet, akkor halkan tegyék. Hi. Hi. How are you doing? Uh... Hello Je vous fais Colleagues, those of you who are staying for this. Uh, Köszönöm szépen, hogy maradtak. És minden alkalommal, hogyha a kábítószer ügynökség igazgatója eljön, akkor méltányolni szeretnénk a munkát munkájukat kérem, hogyha egy mód van rá, akkor maradjanak, és amennyiben beszélgetni szeretnének, ezt kérem odakint a termen kívül folytassák. Ez az utolsó napirendi pont. Szerencsére hosszú volt ez a mai nap, és június 7-én született meg a jelentés amely a 28 tagállam, Törökország és Norvégia figyelembevételre készült el. Ez egy statisztikai bulletin, 30 ország megfelelő jelentéseiből készült el ez az anyag, és röviden arra kértük, hogy az ügynökség igazgatója mutassa be ezt az anyagot, és hogy amennyiben a képviselők kívánnak hozzájárulni, ez egy nagyon fontos terület és természetesen a láthatóság témájában, a fontosság témájában is jelentkeznünk kell ezen. A kábítószerek a társadalom gyakorolt hatása drámai, ezért nagyon fontos az ügynökség tevékenysége is. Gyakran hajlamosak vagyunk az önök tevékenységét alábecsülni, és meg kell vizsgálnunk, hogy milyen lehetőségek vannak. Kérem igazgató úr, a szó. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy bemutathatom önöknek a kábítószer helyzettel kapcsolatos áttekintést, amikor az európai kábítószerügyi jelentés utolsó részét közzétettük, akkor már jeleztük, hogy lesz egy ilyen is, és akkor egy tájékoztató csomagot helyeztünk kilátásba, amit szeretnék most megtenni az az, hogy egy rövid áttekintést nyújtok ebből, és rámutatok a legfontosabb pontokra, amely bemutatja a tevékenységet 2017-ben. Az első dolog, amit megemlítettünk a jelentésben, hogy a kokain hozzáférhetősége javult és jobb minőségben érhető el Európában. Itt szeretném megemlíteni, hogy az európai kokain a legtisztább az elmúlt tíz év során most, amit meg lehet venni, ami pedig a használatot illeti, ezt kevésbé látjuk, hogy a kokain maradványok vizsgálatakor a 31 városból 26-ban növekedés volt a vizet vizsgálva, de a, meglehetősen vegyes képet kapunk, és amit figyelembe kell venni, hogy az adatokat figyelembe véve a második kábítószer a kokain, amelyet szednek, és amit a várótermekben ki lehet mutatni, a, és a számos várost vizsgálja, vizsgálva Rigától Londonig vannak mutatók arra, hogy a kokain fogyasztás növekszik. Ez egyébként lecsapódik a kezelési igényben is. Ez nem egyértelműen látható még most, de Mindenképpen ez az egyik oka annak, hogyha hogyha valaki sokáig használ kokait, ugye akár 8 évről is beszélünk, tehát az első bevételtől a követke, az első igényig, amikor kezelésre szorul valaki, az 8 év is lehet, és a kokain meglehetősen integrált a társadalomba, ezért aztán nem annyira meglepő az, hogy az adatok, a, a kezelés adatai ugyanolyan növekedést mutatnak, amiről beszélünk, de ez eltart egy darabig. Belgiumban, Antwerpenben 2016-ban a legnagyobb arányban jelentkezett a kokain lefoglalás Európában, és ez nem Spanyolország volt, mint ahogy korábban megszoktuk. A második eredmény, kérem a következő, egyet tovább, amit itt látunk, a kábítószer előállítása Európában, és hát a kép itt is változik évről évre, ami már köztudott, az az, hogy Európában extázit és hasonló kábítószerokat állítanak elő egyre fokozottabb mértékben. Feltártuk, megtaláltuk ezeket a laboratóriumokat, ezek száma növekszik, és ez az extázi azonban nem csak az európai piacra készül, hanem az Egyesült Államokba is kerül, sőt a világ más régióiba is vannak arra mutató jelek, és ez új dolog, nem tudjuk annak a jelentését igazából megfejteni, hogy a kokain előállítás utolsó időszaka is Európában történik. Ezt láthattuk lefoglalt anyag esetében, hogy passz, pasztából készül, tehát az alapanyag itt ide került, és ebből állítják elő a kokain, de a heroint is adott esetben. Tehát a prekurzolók, az alapanyagok megjelenése is fokozottabb, akár hát az is előfordulhat, hogy a szervezet bűnözés diverzifikálni akarja ezen anyagokhoz való hozzáférést, és közelebb akarják hozni a gyártást amit szintén láttunk, voltak olyan esetek, ahol a laboratóriumok a pszichoaktív anyagokat állítottak elő Európában. Be általában az alapanyag az Kínából érkezik, és fontos cannabis termelés van Európában természetesen. Beszéljünk a cannabisról. Köszönöm szépen a következő képet. Ez a leginkább használt kábítószer Európában, és láthatjuk azt, hogy növekszik a kezelési igény, az első igénybenyújtás, és számos információ van a termelési és a szállítási rendszerekben, és meg kell említeni azt is, hogy a fejleményeket tekintve a világon komoly változás van elmúlt héten is, és ezen a héten Kanadában egy új törvényt fogadtak el a kanabisz felhasználás legalizációról kapcsolatban. Vannak Egyesült Államokban is olyan államok, ahol erre van lehetőség. Van egy ö, ö, hasonló téma Európában is, Svájcban is beszélnek erről kanabisz, hogyha 0,2% alatt van a TSC aránya, akkor mm, igenis legalizálható bizonyos országokban, illetőleg a, a kormányzati megállapodás végrehajtása Hollandiában ahhoz vezet, ez egy kísérleti tanulmány egyelőre, hogy a cannabis termelés a coffee shopok számára engedélyezett, hát ez egy itt eh, ez egy probléma egyébként eh, Hollandiában a toleráns rendszerük miatt, de nyilvánvaló, hogy Európában eh, a kábítószer helyzetre ez befolyással lesz, hogyha megnézzük a kanabiszra vonatkozó szabályozást, ez változik, ez a fogyasztást, a termelés is meghatározza majd nézzük az új pszichoaktív anyagokat, 51 ilyen anyagról beszélünk, amelyeket felfedeztünk 2017-ben, 350 anyagról beszélünk, amelyek az európai piacon valahol megjelentek az elmúlt évben, hogyha összesen 670 ilyen anyag van, amit az európai előrejelző rendszer tartalmaz. Ez egy csökkenés a 2014-es csúcshoz képest. Van itt egy egy új, egyetlen új anyag általában hetente, amit feltár, feltárnak, és vannak mérgezések is, és ami pedig a fentamil hozzáférhetőségét illeti, eh, és szintetikus opoidok is jelen vannak, amelyek súlyos problémákat tudnak okozni. Ez vonatkozik az Egyesült Államokra és eh. Számos országokban egyébként ezek megjelennek, a szintetikus anyagok eh, a börtönökben számos országban, és Egyelőre mm, nem mindenhol látjuk ezt. Nagyon súlyos problémákat jelentenek a szintetikus drogokról, a mérgezések miatt, és agresszív viselkedésre is készíti ez az embereket. Ami ez egyik nagy kihívás és feladat, az a, a bűntető rendszer számára, a, hogy a, a, hogyan kerül be ez az anyag a börtönökbe, vagy hogyha a részletekre kíváncsiak, ennek arról is tudok beszélni, és nagyon fontos a börtönök kapcsán, hogy ezt a témát kezeljék, mert a, és a, a problémák nagy része onnan származik, olyan emberek, akik kábítószert használnak, és tovább fogyasztanak, már korábban is használtak anyagot, de hogyha sűrűbb az anyag, akkor ez egészségre veszélyes, túl sokat szednek be belőle, túl, túladagolás következhet be. Ja, viszonylag jó hír egyébként itt az, hogy 2016-ban 9000 halott volt a túladagolás miatt, és ez viszonylag jó hír, hogy úgy mondjam, összehasonlítva az Egyesült Államok helyzetével az 66 ezer túladagolás miatti halálesetről tudunk beszámolni, és valamennyi összefüggött a fentamillal. Aztán a heroidok és egy opoidok veszélyesek Európában, de a szintetikus opoidok súlyosabbak, a fentamilt említettem, de vannak gyógyszerek is, amelyek erre felhasználhatók. Ez nagyon súlyos kihívást jelent. Pozitív, érdekes fejlemények vannak egyes tagállamokban. Az opo a naloxon nevű opoid használatáról van szó, és a LIBE bizottságban szeretnék rámutatni, hogy az Európollal együtt bűnüldözői fellépést tervezünk ebben az ügyben, és hát tájékoztatást is adunk a bűnüldöző szerveknek, mert már bőrrel érintkezve is ez fertőzést okozhat, tehát a fentamil esetében, tehát nagyon fontos, hogy a bűnüldöző szervek tisztában legyenek a következményekkel. Egy néhány adattal szeretném lezárni. Egy következő slide igyekszünk az IMCD stratégiát elfogadni. A következő évekre világosan elköteleztük magunkat, hogy több szolgáltatást nyújtunk jobb értéken. 64 publikációnk volt, tudományos és társasági, és 20 ö, ö, fejezetet írtunk könyvekbe, vagy külön cikkeket jelentettük meg, ország jelentéseket készítettünk, és nem csak a tagállami helyzetet írjuk le, hanem igyekszünk az ország helyzetét az EU képébe helyezzük, és három, és és két nagy jelentésünk volt elmúlt évben, az európai mm, kábítószerügyi jelentés, és későbbiekben pedig 2017-ben Drug in the Darknet címmel, a Kábítószer a Darkneten került szóba. Aframopoulos biztos úr egyébként Lisszabon bemutatta ezt, és volt egy konferencia, és ott bemutattuk ezt a hálózatot. A láthatóság is javult az elmúlt időszakban, több mint egy millióan kattintottak rá a honlapunkra, az új videók, mikrovideók, amelyeket készítettünk, ezeket 190 ezerszer töltötték le, és 49 digitális kampányt indítottunk. A következő szakpolitikai szolgáltatások, 53 kulcsfontosságú szakpolitikai eseményt támogattunk, és több mint 300 hozzá járulásunk volt a tudományos területen. A, a legjobb gyakorlatok, 100 szakértőt képeztünk tovább, olyanokat, akik a keresletcsökkentés területén dolgoznak, és 320 bűnüldöző, tehát a, rend, a bűnüldöző területről érkező embereket a CEPOL keretében képeztünk tovább és 51 51 két hetes tanfolyamon vettek részt. Vegyük a teljesítményt, a teljesítmény tényleg jelentősen javult. Mindenek előtt, ami a monitoringot illeti, hogy hogyan hagyjuk végre a munkaprogramunkat, 97%-ban végrehajtottuk a tevékenységet egy prioritással, és így ö, sikerült javítani két prioritásos területen a 95%-ra, és az L3 területen 67%-ot értünk el. Ez az egyik legjobb teljesítményünk hasonlítva az előző évekhez képest, de egyébként pedig szervezeti változások is voltak, miután elfogadtuk az új stratégiánkat, és eh, létrehoztunk egy új egységet is, ami pénzt illeti, egy kérdésem van. 37, mi az a 37? Nincs idő, mi, mi ez a 37? Úgy sem jönnek rá egyébként, csak 37 cent az, amit eh, nem költöttünk el 2017-es költségvetésünkből. Ez a legjobb teljesítményünk valaha. És a második év egymás után, hogy százszázalékos eredményt értünk el a költségvetésünknél, a kötelezettségvállalósok elköltésében. 94,7%-os a kifizetési arany, és azt gondolom, hogy 94,6 94,6 pontos az eredményünk van. itt ez, ez a kiváló eredménynek mondható, és azt hiszem, hogy ez, ez megközelíti az 5%-os arányt. Azt hiszem az utolsó számmal nagyon pontosan tudjuk illusztrálni, hogy nem csak információval szolgáltatunk, és, és szeretném elmondani, hogy az ügynökség eleget tesz a kötelezettségeinek, hogy a termelékenység, az elszámoltathatósága javul. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gocsi úr. A képviselőkhöz fordulok. Boni úr, az előadója ezeknek a az anyagok, na, az ezekről az anyagokról szóló témának. Köszönöm szépen! Kusztil úrnak nagyon köszönöm ezt a kiváló beszámolót, mint mindig. A jelentést is nagyon jól tervezetnek tartom, nagyon sok új információt tartalmaz, de beszámolójának utolsó része arra utalt, hogy milyen hatékonyan ö, dolgozik az ügynökség. Azt hiszem, ez is rendkívül fontos mindannyiunk számára. Számomra nyilvánvaló, hogy továbbra is többet kell tennünk a kábítószer megelőzés, a kezelés és az erre vonatkozó eszközök terén. Ahogy ön is említette, ami az adatokat illeti, az új pszichoaktív anyagok vonatkozásában egyre jobb. Úgy tűnik az egyik legfőbb kihívás az, hogy megbecsüljük, hogy Európa szerte milyen kereslet van ezen anyagok iránt. Főleg amikor az európai laboratóriumok szerepéről beszélt, és az előállítókról. Hogyha ezeket a piaci kapcsolatokat megtartjuk, akkor többet fogunk tudni majd, és a tendenciákat is jobban látjuk majd a jövőre vonatkozóan. Ez különösen igaz a hamis vagy nem engedélyezett ö, gyógyszerek esetében végül is. El tudná mondani, hogy mit lehet tenni ennek javítása érdekében, illetve mit kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy forgalomba kerüljenek. Második dolog, ami az új pszichoaktív anyagok piacát illeti, ez elsősorban online hozzáférhető, és általában nehéz a forgalmi vonalat követni. Nagyon fontos az monitorozó eszközök szerepe, de említette, hogy nincs elegendő ezekből, illetve nem tudják követni azt a tempót, amilyen mértékben a drog, a kábítószer fogyasztási mm, do, változások alakulnak. Pedig követni kellene ezeket a dinamikus fejleményeket. Az önök szemszögéből mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ezeket az új monitorozó eszközöket kifejleszthessék, illetve ezek kifejlesztését elősegítsék? Ahogy említettem, a kereset alakulását, illetve az új pszichoaktív anyagok fogyasztását, de a kábítószerek fogyasztását is. A jelentés kiemeli, hogy milyen fontos az adatgyűjtés az EU-n belül, de ugyanakkor a harmadik országokkal való együttműködés is mert gyakorta szem előtt évesztik azt, hogy ez globális probléma, és túl kell lépni a határokon. Többet kell tenni annak érdekében, hogy a potenciális jelölt és szomszédos országokat segítsük abban, hogy hatékony megelőző intézkedéseket hozhassanak létre ők is, illetve az eu belül is kialakuljanak ezek. Kérem, hogy akik a jó szomszédsági és bővítési szakpolitikákkal foglalkoznak, vegyék fel önnel a kapcsolatot, és beszéljenek ezekről a lehetőségekről, mert azt gondolom, hogy itt együttműködhetnénk. Én az ukrán delegáció munkájában, a Moldóvia, moldáviai delegáció munkájában veszek részt, úgyhogy javaslom, hogy tartsuk a kapcsolatot. Végül pedig azt is említette, hogy vannak pozitív fejlemények is, ami a túladagolás miatti haláleseteket illeti, illetve az opiód antidózisokhoz való hozzáférést, alkalmazást illeti. A 2017-es csúcs után 50 új pszichoaktív anyag ott találunk, de az új korai előrejelző rendszere is felhívnám a figyelmét. Biztos vagyok benne, hogy készek már ennek használatára, de azért jó lenne a néhány szót szólna erről. Köszönöm szépen, Boni úr, Gyerek úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon érdekesek voltak ezek az adatok, főleg az új jelenségekre vonatkozóan, amelyeket nap mint nap tapasztalunk. Nagyon örülök, hogy egyre többet fedeznek fel ezekből az újdonságokból. De természetesen ez a lényeg. Engem az a rendszer szerepe érdekelne. Hány ö, bírósági eset, bírósági határozat született a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekről, az előállítás, forgalmazás, nagykereskedelmi forgalmazás. És azt is szeretném tudni, milyen súlyosak ezek a büntetések. A tagállamokban esetleg hasonlóan járnak el a bíróságok, vagy vannak-e különbségek közöttük? Ez az egyik dolog, amit tudni szeretnék, a másik pedig, ami engem illet, csak Annyit szerettem volna elmondani az elnök úrnak az előző vitára vonatkozóan, hogy az üléseink alatt használt nyelvvel kapcsolatban állásfoglalt, és ez itt most nem Anna Gomessel szemben szól, mint megjegyzés, a nyelvezet használata. Nem tudom, hogy ez lesz ezen túl a norma. Elnök, ahogy említettem az előbb is, kiváló az időzítésemet. Gómez asszony szeretne most hozzászólni, igaz, hogy most másik témában, de köszönöm a megjegyzését. Anna. Szeretném csak tisztázni, hogy egyetlen egy kollégát se neveztem fasisztának. Én a helyzetről beszéltem, és a magyarországi fejleményekről, ami már régóta a fasizmus jellemzőit viseli magán és ezt továbbra is állítom, ezt nem vonom vissza. Sajnálatos módon nem csak Magyarországon látom ezt a tendenciát a hatóságok részéről, amelyeket fasisztáknak nevezünk, és Salvini úr fellépését is, főleg a romák ki üldözését illetően és a migránsokkal való bánásmódát is fasisztának jellemeztem, és maradok ennél a terminológiánál, Hát, hogy sértőek? Hát sértő ez a hozzáállás az európai országok részéről. Ebből már tanulhattunk volna a múltból. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Nagyon világos a beszámoló, a jelentés. De volna még egy-két kérdésem, ahol kérem pontosítson. Tényleg hiszem, hogy az MCDD a munkája tényleg nagyon fontos az unió szempontjából, és szeretném, ha 34 centre utalva feltetném a kérdést, hogy pillanatnyilag az ügynökségnek mire volna szüksége? Pénzre? Munkatársakra? mert tudjuk, hogy rendkívüli szakismerettel rendelkező munkatársakra van szükségük, és ezt ugye meg kell fizetni, vagy mindkettőre, vagy valami másra. Ami viszont a témát illeti. Szeretném, hogy egy kicsit kifejteni, hogy mi a helyzet Kínával. Főleg azért, mert említette az EU és Kína rendeletet. Van egyáltalán bármi nemű rendezés a kínai hatóságok részéről? A LIBE nem olyan régen, egy pár évvel ezelőtt ellátogatott kínával és, Kínába, és pontosan ezzel a témával foglalkozott. De a kínai hatóságok nem igazán ö, úgy viselkedtek, mint hogyha az ő problémájuk lenne, hát exportálják, a laboratóriumok exportálják, ez azoknak a gondja, akik importálják az egészet, nem kínai. Változott valamit ez a hozzáállás? Aztán utalt arra a tényre, hogy természetesen az export utak módosulnak a kábítószerkereskedők vonatkozásában is. A kérdésem, hogy az ügynökségük, főleg az ügynökségek közötti együttműködés keretén belül tapasztaltak-e bármi kapcsolatot az emberkereskedők Észak-Afrikára gondolok elsősorban, illetve a kábítószerkereskedelem között. Mert természetesen tudjuk, hogy nagyon sokan az emberkereskedők között kábítószerkereskedők is azon országokban, ahol tevékenykednek. Aztán ön Lisszabonban dolgozik, Portugáliában, a hazámban, úgy gondolom, nálunk komoly probléma van, nem a legfőbb, legjelentősebb repülőterek, hanem a kisebb repülőterek ellenőrzése terén, és hát ezek nyilván nagyon vonzóak a hagyományos latinamerikai, de nem kizárólag a latinamerikai kábítószerkereskedők részére. Sikerült ezt ellenőrizniük? Tudom, hogy ez aggó, de aggája a portugál rendőrségnek, úgyhogy kérem, tájékoztasson minket erről. Végül pedig. Lát kapcsolatot Az úgynevezett gyógyászati célból telepített gyövények, illetve az MPS kábítószer ö, növekvő mennyisége között itt Európában? Köszönöm. Köszönöm szépen a Lisszaboni kapcsolatot. Coelho úr, parancsoljon végül lenni a szó. Köszönöm szépen. Vannak aggasztó részletek ebből a jelentésből, aggaszt például az európai termelés növekedése, az első következtetés is, hát növekszik a kokain kínálat is, ez is aggaszt, és hát el kell, hogy mondjam, hogy 2014-es csúcson még nem vagyunk, ugyanaz új anyagokat tekintve, pszichoaktív anyagokat tekintve, de akkor is új anyagokkal szembesülünk újra és újra, és elmúlt évben emlékszem az eszmecserénkre már a túladagolás miatti halottakra emlékszünk, itt jelentős növekedés volt az elmúlt évben, és annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Európa viszonyában elég jó a szám, amit mi mutatunk de még mindig magas szám a túladagolás miatt, és, és azok a számok, amelyek jelentkeznek az embereket, amikor elhagyják a börtönöket, ez egy nemzeti kompetencia, amikor későbbek az emberek nem találják a helyüket. Úgy gondolom, hogy Elnök úr, gratulálnunk kell Dilornak a jelentés minősége miatt, és úgy gondolom, hogy nagyra kell becsülni azt a kiváló munkát, amit végeznek, és hát a munkatársanak is. Én is csak aláhúzni tudom ezt, Koelja úr, az IMCDD az ügynökségi jelentései kapcsán több oknál fogva, de vannak problémák, hogy miért nem leveszik ezt politikailag jobban figyelembe. És mondok egy példát erre is, lehet, hogy rossz példa, de akkor is példa. Mm, itt a kannabisz ügyében nálunk vita folyik például az orvosi felhasználás kapcsán. Hát a gyerekek, ha epilepsziások, akkor ezt használhat, de mi eltérően más területektől. Ez nem evidencia alapú felfogás. Itt nagyon különböző kulturális, szociális vélemények, ahogy úgy mondjam, szinte, hogy előítéletek vannak, a, és a viták is ilyen keretek között folynak. Itt más területeken, az én tagállamomban is, más területeken is komolyabb vitákat lehet folytatni, tárgyilagosabb vitákat lehet folytatni Mindenesetre köszönöm annak a négy képviselőnek, aki itt maradt, és kitartott a vita végéig, és ezzel kifejezzük a nagyra becsülésünket a jelentés készítőinek. Hatan voltak, jó rekkúr. Hát magamat nem számoltam bele. Tehát ide jutottam a mai önbecsülésemmel, hogy már magamat sem számolom hozzá. És egy kicsit zavaró ez azok a számok, amelyeket említett a jelentésben, az előző jelentésben, és ez riasztó, és megváltoztatja az európai társadalmat egy riasztó példa megint csak. Az Egyesült Államokat tartsuk szem előtt, mi történik a, a, a ezeken a határvidékeken, és eh, ez teljes régiókat képes megváltoztatni, romlásba dönteni, és hát ez azért az Európai Uniónál sem kizárt, tehát erre ügyelnünk kellene. Úgy gondolom ezek után, hogy ö, eh, hasonló módon gondolkodnak sokan a szakbizottságunkban, hogyan tudjuk ezt eh, megoldani és kezelni, és stratégiai fellítést biztosítani ezen a területen és azt gondolom, hogy próbáljuk ezt fokozottabban figyelembe venni. Néhány percünk még van, hogy reagáljon a kérdésekre. Köszönöm, szeretném megköszönni a kérdéseket és a pozitív megjegyzéseket, és nyilván ezeket a minket figyelemmel kísérő Lisszaboni kollégák is feljegyeztek. Elég sok ember munkájáról van itt szó, nem csak a Lisszaboni embereké, hanem vannak különböző kapcsolattartó pontok a tagállamokban is, illetve rajtunk kívül is gyűjtik mások ezeket az adatokat, és próbálják a droghasználók helyzetét eh, javítani. Eh, elnök úr, eh, ön gyakorlatilag összefoglalta a kérdéseket. Én most is ismét szétfejtem őket. Boni úr kérdésére válaszolva, amit ön mondott, a nem rutin adatgyűjtéssel kapcsolatban, és nyilván ez kapcsolatban van Gomes asszony kérdésével is. Nyilván hozatanyagból főzünk, sok szempontból sok minden áll rendelkezésünkre, de ez el fog tűnni akkor, hogyha további forrásokat nem találunk. Ön említette, hogy a szennyvizet lehet elemezni, ami egy nagyon jó kiegészítő epidemiológiai eszköz. Aztán vannak egyéb módszerek is, a különböző felmérések, és az európai web felmérés, amely egyre több tagállamra kiterjed. 25 évvel ezelőtt, amikor minket létrehoztak, arra kértek fel bennünket, hogy gyűjtsünk adatot, mert még nem volt adat. Most már van rutinadatgyűjtés, ez továbbra is a rendszernek, de hogyha csak ez az adat állna rendelkezésre, akkor nem tudtuk volna ezt a sok információt megosztani önökkel. Például a változásra vonatkozóan a kívás az az, hogy megvannak az eszközök és a módszertan. Ugyanakkor az epidemiológiai projekt a szennyvíz vonatkozásában, aztán az Euroderm, ami a sürgősségi szabályokat tartalmazza, amit az Európai Uniós költségvetésből finanszíroztak, és a finanszírozás valószínűleg nem lesz megismételve, akkor nem tudom, mi lesz vele. Nincs meg egyelőre pénz hozzá, és nincsen felhatalmazásunk sem, egyébként tudnánk folytatni ami a költségvetést illeti a jövőre nézve, az egyetlen kérésem az ez annak idején az ESPAT felmérést, ami egyedi, az iskolákban végeztük, csináltuk meg svéd finanszírozásból. Az MCDDA-t kértük, hogy ezt vegye át, mi, mi a koordinációt és a tudományos munkát végeztük, a, és a, a Home főigazgatóságtól 310 ezret kértünk, és meg is kaptuk az Európai Bizottság. A jövő évre vonatkozóan azonban nem támogatja ezt a tételt, ami probléma különös tekintettel a kampányra. Tehát elveszítjük a lehetőségét annak, hogy ezt a felmérést végigcsináljuk a belügyi főigazgatóság ugyanazt a költségvetést kérte, mint az idei égre, évre, tehát hogyha sikerülne visszatenni ezt a 310 ezer eurót a költségvetésbe az önök részéről, az nagyon hasznos lenne. Ami a közép és hosszú távot illeti, amikor majd beszélünk az ügynökség mandátumának kiterjesztéséről, a megoldás az lehetne, hogy a nem rutin adatgyűjtést csináljuk, hiszen 25 évvel ezelőtt, amikor megalakultunk, akkor senki nem tudta, hogy lesz eh, big data, lesznek hamis adatok, eh, amihez nekünk, amivel nekünk mindenképpen tartózkodnunk kell, eh, fel kell készülnünk rá, idomulnunk kell hozzá. Nemzetközi együttműködés a jelölt és potenciális jelölt országokkal nagyon komoly az együttműködésünk. A bizottság egy projektet finanszíroz is, és van egy új projekt, EU for Drugs Monitoring, ami januárban kezdődik, ez kiterjed a szomszédos országokra, és hogy válaszoljak a Gomes asszony kérdésére, lesz egy nagy változás a programban, mert a bizottság hajlandó kiterjeszteni mindezt a szomszédok szomszédaira is. Tehát tudjuk, hogy a Szaharától délre eső eh, csempész útvonalakon, ugye vannak a marokkói csempész útvonalak eh, Líbia Egyipten keresztül, illetve eh, Líbiából Olaszországba és más országokba. Tudjuk az Európollal együtt, hogy az emberkereskedelem, a terrorizmus és a drogkereskedelem azok alapvetően opportunista bűncselekmények, tehát itt igazándiból ezeket ők árúnak tekintik a bűnözői körök, Mégis meg kell érteni, hogy mi az, ami változóban van, és hogyan tudja Európa megvédeni magát, illetve a polgárait. Ez az egyik olyan téma, amivel foglalkozni akarnánk ebben a projektben. Hogyha most áttérek, elnézést, egy dolgot elfelejtettem. Ha van ajánlásuk, akkor a Lisszaboni kollégákat megkérem, hogy a nevemben küldjenek el egy újabb ajánlást, hogy külső értékelést 6 héttel kiterjesszük. Jurek úr egy nagyon, kérdést, nagyon jó kérdést feltett. Néhány dologban válaszolok is, és biztosíthatom, hogy jövő héten egy részletes információt küldünk, vagy választ, hiszen most nem fogok tudni teljes választ adni, mert hogyha ebben most belemennék, ebbe a, a, a konkrét lényegi válaszadásba, akkor a végén egyedül maradnék az elnök úrral. Vannak különböző jelzőszámok, a DLO-k, erre vonatkozóan van statisztika. Azt is tudjuk, hogy az információnak csak egy része akad fenn, nincs információnk például az ítéletek súlyosságáról a bűncselekményekben. Azt tudjuk, hogy voltak bizonyos tanulmányok, amelyeket a belügyi főigazgatóság az ítélkezési gyakorlatról készítetett, tehát a állnak rendelkezésre adatok, ezeket majd megosztjuk önökkel, viszont a lefoglalásoknál egyértelmű, hogy vannak kihívások, mert egyes nagyországok nem adják el nem adják át az adatokat nekünk a droglefoglalásokról, sem a minőségéről, sem a mennyiségéről, se az áráról, se a tisztaságáról. Tehát ezt nyilván kétoldalúan próbáljuk náluk felvetni és elérni. A jövő héten is szó lesz erről majd az igazgatóságunkban. Van tehát hely arra, vagy tere a javításnak. A kihívás az az, hogy Európában eh, nem az a kihívás, hogy nem tudunk további jelzőszámokat kialakítani. A mostaniakat kell jobban kidolgozni, ki, kihasználni. Gomes asszony kérdésére válaszolva szerintem, egyébként már válaszoltam is részben, az egyik első nyilatkozatomban, miután megkaptam ezt a pozíciót, én pragmatikus és észszerű akarok lenni. Tehát nem kértem több pénzt mert eh, úgy gondoltam, hogy a teljesítmény javítása az elsődleges, tehát hogy eh, több értéket, nagyobb értéket kihozzunk ugyanabból a pénzből. Szerintem elég jól mennek a dolgok, legalábbis a terveink szerint, de 2019-re, hogyha visszakapnánk azt a 310 ezer eurót, amit most el akarnak vonni tőlünk, remélem, hogy nem kell a végtelenségig, de mindenképpen szükséges arra, hogy betömködjük azt a rést, eh, amely esetleg addig fennáll, amíg a rendeletünket meg nem változtatják. Ami a több éves pénzügyi keretet illeti, én azt javasolnám, hogy ezt most ne kezdjük el ezt a vitát. Ezzel kapcsolatban van egy briefingünk, amit el tudok küldeni önöknek, és aztán majd válaszolok a kérdésekre. Feltették a kérdést Kínával kapcsolatban. Amennyire mi tudjuk, és Döpré úr éppen ma mondta nekem, ha akarják a kínaiak, akkor elég sok mindent tudnak ellenőrizni. Sajnos ezeket az anyagokat nem feltétlenül akarják ellenőrizni. Egy-másfél évvel ezelőtt ezek a fentaminak e, mégis e, elkezdték ellenőrizni, de ez nem elég. Ugyanakkor ezeket nagy tömegben szállítják Kínából Európába, és egy Rotterdam méretű kikötőben az napi forgalom 35 ezer konténer. Tehát nagyon nehéz ellenőrizni. Ami az intézményközi vagy az ügynökségközi munkát illeti, ott már adtam választ az embercsempészet vonatkozásában. Volt múlt héten egy közös találkozónk az ügynökségek igazgatóival, azokkal, akik a belügyi témában aktívak, és foglalkoztunk az embercsempészettel, Nyilván mindenki a saját core bizniszéhez hűen. Köszönöm még egyszer Coelho úrnak a gratulációit. Kérdés sem tett föl, viszont tartozom önöknek még bizonyos információkkal, Gomes asszonynak is, de utalva a az elnök úr kérdésére is. Az alacsony THC-jű kanabisz, vagy az orvosi kanabisz vonatkozásában látjuk, hogy változik a szabályozás Amerikában, Uruguayban, Kanadában. Eh, ahogy azt már mondtam, mi proaktívak vagyunk ebben a témában, ugyanakkor óvatosak is. Amikor információt osztunk meg, akkor eredményeket vagy bizonyítékot akarunk használni, e, és nem csak szép ötleteket kicserélni. Néhány héttel ezelőtt e, szerintem egy nagyon hasznos hozzájárulást hoztunk nyilvánosságra azzal kapcsolatban, hogy megértsük, hogy mi a legalizációnak az esetleges hatása az egyes e, országokban, Van tehát egy ilyen kiadványunk, néhány héttel ezelőtt jelent meg. Van egy új felülvizsgálatunk is. Lisszaboniak kollégáktól megkérdezem, hogy már egy előzetes példányt tudunk-e adni önöknek. Ez egy úgynevezett umbrella review, a cannabis orvosi használatáról, tehát milyen betegségekre lehet hasznos a cannabis. Az Interneten persze sok dolog van, de a fele se igaz. A mi felelősségünk az, hogy segítsük az objektív informálódást, és van az év végéig egy másik anyagunk is, amely a szabályozott piacokkal, cannabis piacokkal fog foglalkozni. Ez majd az év végéig jelenik meg, nem, akarok, nem akarom tovább húzni az időt, köszönöm. Én pedig csak tájékoztatni akarom, hogy egy EMCDD delegáció megy majd októberben. Lisszabon egy elég divatos város, jó helyre került. Szeretném megköszönni a kollégáknak, akik figyeltek a webstreaminget. Köszönöm a munkájukat, és a, az én kollégáimnak is, Coelho úr pedig elegánsabban fogalmazott, mint én, köszöni a nagyszerű munkáját az ügynökségnek. Ezzel a tolmácsolás a mai napra véget ért. Um, a parlamenti ülés vége more knowledgeable and interested in this we do something a bit more proactive at a time when we have more members mm-hmm. something a bit more focused perhaps um,